Jó reggelt kívánok mindenkinek. Mindenek előtt fogadjuk el a napi rendet. Nem látom, hogy ellenvetés volna. Így módon elfogadatnak tekintjük a napi rendünket. A február 4. ülési jegyzőkönyvének elfogadása a következő ügyünk. Nem látom, senki ellenkezne. Akkor jegyzőkönyvet is elfogadatnak tekintjük. Az elnöki közlendőkre később kerítek sort a szavazás előtt és a napirend, követő napirendi pont után, amely nem más, mint az euró elfogadásának kilátásai lett országban. Andrew Swix pénzügyminiszterrel, és jó jóég, hogy is mondjam, Rimsevics úrral kidontam a központi bank, a Leti egy bank elnökével. Jelezték, hogy 5 percet kérnek, akkor így tervezzük meg az önök hozzászólását, és ezt követik majd a kérdések a képviselők részéről. Nem tudom, ki kezdi önök közül, parancsoljon. Hölgyeim és uraim, jó reggelt kívánok! Én a lett Nemzeti Bank elnöke vagyok, és nagy örömömre szolgál, hogy e tisztemben, itt, Brüsszelben önök előtt felszólalhatok. Először is szeretném megköszönni a ülés szervezőinek, hogy meghívtak, és kifejtetem Lettország nézeteit, álláspontját az euróvezetésével kapcsolatban szeretnék szólni Lettország gazdasági pénzügyi hátteréről, történetéről. Pontosan tíz évvel ezelőtt Lettország a leggyorsabban növekvő európai gazdaság volt, mely készen állt akkoriban az EU tagságra. Tíz évvel ezelőtt nagyon sok lett magasabb életszínvonalról is álmod, álmodott, gyorsuló gazdaságról és a gazdasági utolérés lehetőségéről hogy 2008-ban nem sikerült az eurozónához csatlakozni, ezért Lettország sajnos nagyon súlyos és mély gazdasági válságon kellett átmenjen. A legfontosabb azonban mégis az, hogy megvizsgáljuk Lettország a gazdasági válságban való kilábalásban hogyan szerepelt. Nagyon sok kutató és a gazdasággal, pénzügyel foglalkozó szakember, de nem csak szakember foglalkozik ezzel a kérdéssel. Azt hiszem, nagyon sokan belátták, hogy a legdöntőbb elemei a válságban folytatott kormánypolitikának az volt, hogy felgyorsítottuk a szolidaritást, a tulajdonosi viszonyokat és a szociális partnerek közötti párbeszédet elmélyítettük. Ezek voltak a fő elemei a kormánypolitikájának. Most pedig Lettország ismét az Európai Unió leggyorsabban növekvő gazdasága. A második egymás követő évben még hozzá. Az is érdekes lehet talán, hogy az előrejelzések szerint az Európai Bizottság részéről úgy tűnik Lettország a leggyorsabban növekvő gazdaság lesz, a további években is. Ami talán még ennél is fontosabb és érdekesebb, hogy a már 93 óta a, a lett devizát először egy devizakosárhoz, majd az euróhoz kötöttük. És bár voltak bizonyos fluktuációk és hegyés lejtmenetek a lett gazdaságban, mégis a lett bank, jegybank képes volt a PEG rendszerben ezt a rögzítést fenntartani, és ez nagyon jót tett a nyílt lett gazdaságnak, ahol is ez a deviza PEG rendszer a kisgazdaságunk stabilitását erősítette, egyfajta horgony szerepet játszott el, és a monetáris politikánk alakításában ez volt a gerince. Ezért mondhatom ma, itt az Európai Parlamentben, hogy kicsit szomorú számomra az, hogy azokról az időkről beszélek, amikor e PEG rendszerben ugyan együttműködtünk, mégsem sikerült az bevezetni, azonban azt remélem, hogy feladva saját devizánkat, ugye kicsit szomorú dolog ez, mármint feladni a hazai devizát, ám hiszek abban, hogy az eurótagság révén még több stabilitásra számíthat a hazám, és csökken az a spekulációs nyomás, ami egy kis nyitott gazdaságra mindig nehezül a válságos időkben. Az EMU tagságra való törekvésünk régóta fennáll. Ám a mostani válság még inkább rádöbbentett arra, milyen komoly értékek fűződnek a tagsághoz, és a gazdasági pénzügyi stabilitásnak milyen fontos eleme az EMU tagság. Ezért az euró számunkra mindig egy iránymutató fény volt a Maastrichti kritériumok teljesítése terén is, meg a, a jogi harmonizáció még fennálló lépéseiben is, azért, hogy 2014-re készen álljunk az EMU-hoz való teljes körű tagságra. 2012. szeptemberre óta Lettország minden Maastrichti te pontot teljesít. Önök közül azok, akik valamire foglalkoztak Lettország gazdasági és a kitűrőmök teljesítésében tett lépésével, azokkal szívesen beszélek erről a témáról hosszabban, de itt most a legfontosabb az, hogy ezek a kritériumok fenntarthatónak bizonyultak, az infláció jelen pillanatban a történelmi mélyponton van, és úgy tűnik, hogy ez így is marad. Azt is fontos megemlítenem, hogy ez nem, nem véletlen az, hogy Lettország a kritériumokat teljesítette. Tehát nem csak egy pillanatnyi helyzet ez, Lettország nem okoz később se gondot sem. Ő, az utolsó válság Mérható volt ugyan, olyan mély volt, hogy a lett emberek generációkon át emlékeznek majd erre, úgyhogy pontosan tudják, mit, milyen előnyel jár az alacsony infláció, és egy olyan termelékenység, amely pontosan a bérnövekedéshez kapcsolunk, és vice versa, hogy a bérnövekedés csak a termelékenység növekedéséhez kapcsolódóan folytatható. Tehát a lettek tudják pontosan, hogy addig nyújtózkodhatnak, ameddig a takarójuk ér. Felmerül a kérdés, hogy az Európai Unió mit nyer, vagy az EMU mit nyer a lett tagsággal. A több Európa kifejezés valósul itt meg Lettország csatlakozásával bizonyan mondhatjuk, hogy tapasztalatainkat szívesen megosztjuk. A válságban szerzett tapasztalatainkat szívesen megosztjuk, és ez hasznos lehet minden olyan gazdaság számára, amely, amely megélt ilyen lejtés hegymeneteket. Ez egy hasznos tapasztalat. A második fontos dolog az lehet, hogy mindenki láthatja ezáltal, hogy az EMU stabil nagy hajó, amely jól halad, és amelynek a fedélzetére szívesen szállnak fel új utasok, épp most Lettország. Úgy gondoljuk, hogy a légkör most jó, van, élvezünk támogatást, vannak olyan barátaink, akik szívesen várják Lettországot a fedélzetem, és ez tehát a, szerintem a megfelelő pillanat a lett kormány számára, hogy jövő héten a konvergencia jelentést benyújtsa eznek kapcsán szeretném átadni miniszter úrnak a szót, aki ö, hazám fiskális pénzügypolitikáról fog beszélni. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! A lett eset úgy vélem, hogy rendkívül ígéretteljes. Jó példa ez nagyon sok tagállam számára. Néhány évvel ezelőtt egy nagyon komoly válság sújtott minket. A GDP 20, majdnem 21%-át vesztettünk el egy csapásra. És mindez másfél év alatt történt. Nagyon sok kihívást tapasztaltunk ekkor a társadalom is és a kormány is, de elég jól sikerült megoldani a, a dolgot, az IMF és az Európai Bizottság is segített, együttműködtünk az összes európai és nemzetközi intézménnyel. A siker egyik siker annak is köszönhető többek közt, hogy a frontloading elvét gyakoroltuk, és gyorsabban és többet sikerült elérni, mint ahogy azt várták. Ezt a piac nagyra értékelte, sikerült helyreállítani a piacba vetett, az országba vetett bizalmat, növekszik a gazdaság, és ez így marad valószínűleg. Lettország megváltozott, fiskális fegyelemmel kapcsolatos jogszabályokat hoztunk, a fiskális csomagot mi is meghoztuk, és elképzelhetetlen az, hogy a következő kormányok ezt semmibe vegyék, vagy ignorálják ezeket a tényeket. Fontosnak tartom azt is, hogy sikerült a megszorító intézkedéseket és a gazdaság újra átszerkesztését, átformálását, és a, és a költségvetési fegyelmet kombinálnunk. Ez egy nagyon jó kombinációnak bizonyult. Sikerült gazdasági növekedést elérnünk, és ez mindenképpen előretekintő dolog. Eredményeink vannak, nem álltunk meg a reformokkal, és a társadalom, a lett lakosság támogatja ezt az elképzelésünket. Nagyon komoly társadalmi vita folyik arról, hogy hogyan lehet hatékonyabban végezni az egészségügyi, a közigazgatási, a munkaügyi, az oktatási politikát. Ez nagyon fontos tény. Jelenleg több időt szentelhetünk ezeknek a témáknak. Egyre közelebb kerülünk ahhoz a cél kitűzéshez, hogy kiegyensúlyozott legyen a költségvetés. Hamarabb sikerült ezt elérni, mert nagyon Hatékony volt a gazdálkodásunk, tehát több profitot termelt a költségvetés, a, a Világbank, az IMF és az Európai Bizottság is együttműködött velünk, nagyra értékelik ők is ezeket az eredményeket sikerült elérnünk azt, hogy eredményeink vannak a szegénység elleni harcban, a nemek közötti különbségek, illetve a társadalmi egyenlőtlenségek terén is komoly eredményeket értünk el. Minimum, minimál bért sikerült elérnünk, ezt növelni sikerült, illetve az adó politikát is úgy alakítjuk ki, hogy magasabb legyen az a minimum kulcs a gazdagabbak esetén, tehát a nagyobb bevételőek esetében. Tehát igenis előremutató a szakpolitikánk ezzel kapcsolatban, és azt hiszem, hogy ebből tanulhatnak azok a tagállamok is, akiknek jelenleg gondjaik vannak. Tehát ez a fajta kombinációja a, a az intézkedéseknek nagyon is sikeres lehet. A növekedés ellenére a lakosság továbbra is követeli egész egyszerűen a reformok folytatását. Jelenleg eh, Lettország a ciklus előtt jár. A legtöbb ország, a legtöbb európai tagállam nem így eh, nem így nem büszkélkedhet ezzel, Ugyanakkor megpróbáljuk azt elérni, azt is elérni, hogy a régió egésze is kilábaljon a válságból. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy az eurozónában vannak gondban lévő országok, vannak új potenciális tagállam jelöltek, Így azt hiszem, hogy a szolidaritás kérdését kiterjeszthetjük az összes olyan közösségi politikára, amelyek az európai politizálásra gerincét képezik. Nagyon komoly politikai akaratot mondhatunk magunkénak, hiszen szeretnénk bevezetni az, az eurót. A korábbi években erre sajnos nem volt lehetőség, de azt hiszem, hogy most ez megváltozott, hiszen fiskális, prudenciális elemek jelentek meg a gazdaságunkban, megváltozott a gazdaság szerkezete, struktúrája, tehát országunk sokkal jobban fölkészült arra, hogy az eurozóna tagja lehessen. Ezt szeretném mondani. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Bizonyára tudják, hogy a lett kormány az EKB-t és a bizottságot felkéri arra, hogy számoljon be az, e a tanácsnak Letország előrehaladásáról, tehát hogy mennyire alkalmas arra, hogy az eurót bevezesse. A bizottság és az EKB konvergencia jelentést fog ezután megfogalmazni a tavasz során. Nekünk az a feladatunk, hogy egyrészt kinevezzünk egy jelentéstevőt, ezt már megtettük ezzel kapcsolatban. Berkárd Balc a jelentéstevő. Most Berkárnak adom meg a szót, ő kapja az első kérdés jogát. Következőképpen fogunk eljárni. 5 percben kés, kérdést és választ, hogy kérdést és választ hallgatunk meg. A vendégeink eldönthetik, hogy ki válaszolja meg a kérdést próbáljuk meg hatékonyan eljárni. Tessék, Berkát! Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, miniszter úr, elnök asszony. Köszönöm vendégének, hogy eljöttek a körünkbe, és az első eszmecserét tarthatjuk azon lényegi kérdéseket illetően, amely Lettország az euró térséghez való csatlakozását érinti. Különösen hálás vagyok azért az ambícióért, melyek követik az EMU tagság útját, és 2014-re kitűzték annak dátumát. Lettország nagyon jó példája a pénzügypolitikai konszolidációnak és a válság hatásai kezelésére is kiváló példa. Így azt hiszem, Lettország csatlakozása egy erős jelzés is lesz az Euróban és általában az európai integrációba vetett bizalom erősödése tekintetében. Egy sor kérdésem volna, ám koncentrálni szeretném ezeket néhány témára, ahogy az asszony kérte. Az első lényegi kérdés, hogy végső soron Lettország hogyan jár sikerrel a válságból való kilábalásban, mi a helyzet az adósságválság kezelésével, mit tudnak más tagállamok esetleg tanulni Lettországtól, akár EMU tagokra is gondolok. Aztán érdekelne az is, milyen konkrét intézkedések születtek az árstabilitás és általában az ország pénzügyi helyzete javítására, illetve a korrekciós lépések milyen módon születtek. Aztán az inflációval kapcsolatban mennyire bizonyosak abban, hogy hazájukban az infláció szintje fenntartható, ellenőrizhető, az előrejelzések valóban pozitívak egyébként. Aztán az utolsó gondolat, amely érdekel, különféle jelentések futottak be, ám a lényegi dolog az, hogy a lakosság is támogassa az euró csatlakozást, eurótérségből csatlakozást. Hogyan fest a kép az ön hazájában? Vannak-e habozók, érezhető volt tudnilik ilyen hatások is, tehát pozitíve a várakozás, indítottak-e valamiféle kampányt az eurós csatlakozás népszerűsítésére? Ezek volnának a kérdéseim röviden. Köszönöm. Nagyon sok kérdés, két és fél percben megválaszolni ezeket. Bizonyal lesz még alkalom visszatérni némelyik kérdésre. Azzal kezdeném, hogyan kezeltük a válságot. Nagyon fontos, hogy nagyon jó társadalmi párbeszéd alakult ki. A válság elétől fogva egy reformmenedzsment csoportot hoztunk létre, amely a reform kérdésével hivatott foglalkozni konkrétan. A kormány, a szakszervezetek és a vállalkozók, munkaadók, valamint az önkormányzatokkal egyeztettük minden, minden megszorítást, minden olyan intézkedést, amely megszületendő volt, éjjel-nappal tárgyalva sokszor, és a, most pedig, és mindig a növekedés lehetőségére koncentrált ez a párbeszéd. Nagyon fontos volt az, hogy beláttuk, hogy többet kell tennünk, és gyorsabban kell cselekednünk. A frontloading ugye egy varázsszóként hangzik el gyakran, ám nagyon nehéz végrehajtani, különösen kis államokban. Minden tagállam belátta szerintem ezt már. Ahhoz, hogy visszaszerezzük a piacok bizalmát, ahhoz nagyon körültekintően és határozottan kell eljárnunk. És így tettünk, ez is nagyon fontos volt. Túléltük a két utóbbi választást, holott ezáltal megerősítettek bennünket a szavazók abban, hogy a megszorítások helyén valóak. Nem lehet szemet hújni a, a, a, a valóság tényei felett, a konszolidáció folyamatát ennek fel kell lefolytatni. Ezt mindenki belátta. Ez is nagyon fontos. A GDP 17%-et érintették a, a megszorítás intézkedések az elmúlt években. Kétharmada ennek a kiadások csökkentéséből származott, és csak egyharmada az adóbevételek növeléséből. Ez kulcsfontosságú szerintem ez az arány, bár nagyon nehéz összehozni, Ám nagyon fontos, hogy az első-második évben már beint ez az arány felálljon, és a lehető legjobb eredményre törjünk. Okay, we've uh, kind of run out of... Köszönöm, hát itt nem sikerült betartani az öt percet, de hozzá -e tenni ön is valamit? Igen. Néhány részletben ő meg észrevétel azzal kapcsolatban, hogy van-e esély arra, hogy itt az infláció súlyosbodik. Nos, hát mindenki pontosan tudja, hogy csak akkor ö, nőhetnek a fizetések, hogyha ez gazdasági tevékenységhez kötött, ez szerintem mindenki számára világos. A költségvetéssel kapcsolatban, nos hát a lett jogalkotók még keményebb költségvetési ö, feltételeket szabtak, mint ahogy azt a hatos csomag elvárja a parlamentős, parlament részéről, ezt meg is előztük, és azt hiszem, hogy nem igazán elképzelhető az, hogy az, hogy az árakat tovább, az árakat további nyomás éri a bankszektorral kapcsolatban, a leveraging megvaló, megvalósul, nem hiszem, hogy a közeljövőben a hitel nyújtásra különösebb problémák lennének, és ez összekapcsolódik a gazdasági növekedéssel. Ami a növekedést és a támogatást illeti, a kollégáim úgy gondolják, hogy a világ többi részéhez, illetve az európai tagállamok többi részéhez képest ez túlságosan nagy támogatás. Szerintem eléggé versenyképesség. Szerintem jelenleg az a igazi helyzet, hogy az emberek 30%-a támogatja az eurozónához való csatlakozást 30%-a nem, 30% pedig még nem döntött, számukra újabb további tájékoztatás szükséges. Tehát sokan nem döntöttek még, mások viszont ö, úgy gondolják, hogy nagyon is lehetséges az, hogy a támogatottság 50%-on túlmenjen. Köszönöm szépen, Eliza Ferreira következik a szocialisták részéről, tesz fel egy kérdést. Köszönöm szépen. Kérdésem arra vonatkozik, hogy ezeket a kiváló eredményeket föl lehet -e tartani. Ha megnézzük, hogy mi a helyzet az eurozónával, akkor ugye ahhoz kapcsolódik a, az a kérdés merül föl, hogy ez a reál gazdaságban megvalósítható-e, mint fenntartható mint fenntartható eredmény, és a gazdaság konvergenciájával kapcsolatban tenném fel a kérdést. Ha megnézzük a makrogazdasági egyensúly hiányt, Lettországgal kapcsolatban, és ez benne van egyébként a hatos csomagban is, akkor két dolog tűnik ki, az egyik a foglalkoztatás, foglalkoztatás hiány, a munkanélküliség, nagyon komoly erőfeszítéseket tesznek, de tudni szeretném, hogy mire lehet számítani. A másik dolog, illetve, és ide tartozik a bevándorlás is. A második téma pedig a beruházásokkal kapcsolatos adó, mennyiben van erre utalva az ország. Aztán az egységes felügyeleti mechanizmusra is szeretnék rákérdezni, az önök banki struktúrája mennyire alkalmas erre, az eurozónán kívüli tagállamok körében mi az önök helyzete az egységes felügyeleti rendszerrel kapcsolatban? Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdést. Köszönöm szépen. Hát nagyon fontos a növekedés fenntarthatósága. Ha megnézzük a számadateket, a számadatokat, akkor látjuk, hogy 2011-2013-ra vonatkozóan elég jó a fenntarthatóság, sőt, az adatok stabilak. Szeptember óta a Maastrichti feltételeknek is eleget teszünk, sőt, egyre jobban eleget teszünk ennek. Jelenleg a mi gazdaságunknál a leggyorsabban Európában, egyik legalacsonyabb az infláció. Ha megnézzük a bizottság előrejelzését az elkövetkezendő két-három évre, akkor gyakorlatilag ugyanezt jósolják, nagyon alacsony inflációt és e, stabil, magas gazdasági növekedést. Jelenleg ezért a struktúrákra és a formákra figyelünk oda, az gazdaság struktúráját változtatjuk meg, és nagyon komoly lehetőségünk van arra, hogy a hogy a logisztika, a feldolgozás területén megváltoztassuk a struktúrát, hiszen még mindig nagyon komoly az importra való rászorultságunk. Jelenleg sokkal stabilabb a vállalatok helyzete, és a közigazgatás is jobban működik. Azt hiszem, hogy olyan fiskális eszközökre, eszközökre is szükség van, amelyek megakadályozzák azt, hogy többet költsünk, mint amire szükség van. Lettországban és a balti régióban gyorsabban csökken a munkanélküliség, mint Európa más részein. 17,3% volt a munkanélküliség a válság legsúlyosabb pillanataiban Lettországban most ez 10 százalék, és nyártól kezdve egy számjegyű lesz a munkanélküliség által. Nagyon fontosnak tartom a munkamobilitást, a munkanélküliség struktúrájával is foglalkozunk, de azt hiszem, hogy az oktatási reformra van leginkább szükség, hogy megfelelően képzelt legyen a munkaerő. A másik nagyon fontos reformterület pedig a foglalkoztatási politika. Erre azt hiszem megvan a lehetőségünk, tehát van rá forrás, és időnk is van rá, tehát erre kell most odafigyelni. Azt hiszem, hogy jó irányba mutatunk, mutat tehát a lett gazdaság. Hozzáfűzne valamit a jegybankelnök? Az SSM-mel kapcsolatban volt egy kérdés. Mint világosan tudják, Lettország jelen pillanatban nem vesz részt ezekben a tárgyalásokban, inkább tájékozódunk, illetve kifejtjük álláspontunkat. Ugyanakkor Lettország készen áll arra, hogy minden ö, tekintetben, hogy csatlakozzon a mechanizmushoz, és felkészült a, erre a lehető leghamarabb időpontra várva. Elnök, köszönöm. Az Alden évben Szilvi Gulára következő. Köszönöm, miniszter úr. Egy bankelnök úr. Ö, magam is hasonló kérdéseket tennék fel először is. Hadd, füzem, hadd szögezem le, hogy Letországot örömmel várjuk az eurozónában. Európa számára is fontos lépés ez a, ez a projekt. És üdvözlők azt, hogy az ország ilyen komoly erőfeszítéseket tett ennek érdekében. Ilyen pillanatban átalakulásban vagyunk. Önök mit lát, mi, hogyan látják saját szerepüket, szerepkörüket a következő években? Jelenleg 17 tagja van az eurozónának, és 10 EU tagállam nem tagja. Ám akár, akár az önök hazája és például Lengyelország is a közeljövőben tagságot célzott meg. A felügyeleti rendszer és a bankfelügyelet mechanizmusa változni, ezeknek változnia kell az EU az EMU csatlakozás után, az Európai Központi Bank rendszerben. Önök szerint az eurozónában lesz egyfajta belső megosztottság ezzel kapcsolatban? Önök hogyan látják ennek lehetőségét, és a tárgyalásban milyen álláspontot képviselnek majd? Képesek lesznek segíteni, a, hogy meggyőzzük azokat a tagállamokat, amelyek nem ö, szívesen látnak új tagokat arra, hogy inkább átmeneti intézkedéseket kell bevezetni, hogy megkönnyítsük a tagságot? Önök emellett tudnak érveket felhozni majd? Um, you know, uh, Lettországban az utóbbi tapasztalatok alapján pontosan tudjuk és érezzük, hogy az eurózónának milyen irányba kellene változnia. Fontos ezt látni, és üdvözlünk bármely típusú javaslatot, mely Európát és az eurózónát ezen belül a lehető legversenyképesebbé teszik. Számunkra ez rendkívül fontos. És a, a bankfelügyelet és egyéb mechanizmusok és szakpolitikák szempontjából ez a cél, és ezért üdvözöljük ezeket. Hiszen e programokhoz és javaslatokhoz szerintem hozzá tudjuk tenni a mi friss tapasztalatainkat. Mert hogy bírunk ilyenekkel, ez fontos látni, méghozzá jól működő megoldásokat alkalmaztunk Lettországban, és nagyon sok, ennek nagyon sok eleme szerintem alkalmazható más tagállamokban is. És minden olyan kezdeményezésnek örülünk, vagy szívesen látjuk ezeket, amelyeket az Európai Bizottság irányoz elő e tekintetben. Nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk, amikor kérdést tesznek fel most, illetve hogy később mi lehet erre a válaszunk. Tudnélik, Lettország az elmúlt 5-6 év időszakában rendkívül sokat tanult. És ahogy a bevezetőben is utaltam rá, nagyon sok tanulmány és kutató ugye vitázik arról, mint jól tudjuk, hogy a válság kezelésének mi a legjobb módszertana és mi a teendő. Higgyék el, hogy mi rendkívül sok gyakorlati tapasztalattal bírunk, van mit mondanunk, csak kérdezzék. Én megpróbáltam kérdezni, de nem válaszolt konkrétan. A következő hónapokban az SSM-mel kapcsolatban hogyan fognak viselkedni? Akkor kicsit nyersebben fogalmazok a kérdésemmel. I'm not even aware that... Nem is tudtam, hogy ezt szemre kell valamit mondani. Ha döntenünk kell A, az A, B és C szenárió között, akkor konkrét válaszokat tudok majd adni. Nem akarok most általánosságokból beszélni egy olyan témában, amelynek részteit még nem ismerjük. Az SSM még nem áll készen, úgyhogy nem tudják lehet barátaink, hogy beleugranak-e vagy sem, mondja az elnök asszony szándékunk, hogy csatlakozzunk a teszemhez. Efelől nincs kétség. A kérdés abban áll, hogy aztán mi lesz. Mi lesz a, milyen, pontosan milyen irányok nyílnak meg, milyen irányban kell tovább lépni, milyen pótlólagos, utólagos kérdésekre kell majd választ adni. A választát megvan, csatlakoznak majd az eszemhez. Most a konzervatív. Elnézést, Sharon, mikrofon nélkül beszél az előadó. A, kér... A kérdésem az volt, mit gondolnak arról, hogy a döntéshozatalban a tagállamok két halmazra szakadnak, majd az eurozónán belülálló, meg kívülálló ország halmazra szakaszhatnak. Önök lehetnek-e híd a két országcsoport között valamiképpen? Ez volt a kérdésem. Uh, I think we would... Szerintem lehetünk ilyen híd hiszen akkor mindeddig az eurozónán kívüli államok között tartoztunk, és minden olyan kérdés, amely minden EU tagállamra vonatkozik, tehát azok az államok, amelyek az eurozónán kívül állnak, nagyon körültekintően vizsgálják az ott történteket. Ha olyan sokat akarunk létrehozni, amelyek számokra is elfogadható, az rendkívül fontos cél. Ilyen értelemben hídként szeretnék szerepelni a két halmaz között. Mert nyomást gyakorolnak ránk most is ezek az országok. Van ilyen tapasztalatunk, és igyekszünk közelebb hozni a, a még döntést nem hozott országokat az eurozónához. Hiszen túl fontos közel állni a döntéshozatali mechanizmusokhoz. Nem csak jelentéseket kapni, hanem ott lenni a döntéshozatalban. Ebben az értelemben minden EU tagállamra szeretnénk hatást gyakorolni, meggyőző hatást. Köszönöm. Az idő szorít. Következő kérdés feltevője a konzervatív frakció, Robert Száv. Köszönöm szépen. Még az ECR-ben sincs túl sok eurozóna tag, tehát az ECR nem hisz abban, hogy túlságosan túlságosan ragyogó jövő várhat az eurozónára, de teljes mértékben tiszteletben tartjuk az elhangzott véleményeket. Hogyha az ember híd szerepet vállal el, az nem túlságosan kényelmes szerep, mert az embernek, hogy a híd közepén áll, a lábai előbb-utóbb szétszaladnak, el kell dönteni, hogy az ember a, jobb vagy a bal, par, bal parton áll. A harmadik országok számára kérdés, hogy ennek mi lesz a jövőre, hát jövője, illetve hát, hogyha Nyugat-Európához kívánnak csatlakozni, akkor tényleg döntést kell hozni. Kétség sem fér ahhoz, hogy a fenntarthatóság megvan, Vannak azonban olyan tények, olyan kérdések, témák, amelyek még nincsenek tökéletes módon megoldva. A társadalmi egyenlőtlenségek kérdés az egyik. Jó lenne, hogyha a miniszter úr ezzel kapcsolatban néhány észrevétellel lenne. Mit terveznek, mit kívánok tenni ebben a kérdésben? Politikai fenntarthatóságra is törekedik-e jövőre Letországban. Választások lesznek, a központi bank elnökét is újra választják, úgyhogy mindenképpen azt a benyomást kell, keltenünk, hogy fenntartható ország vagyunk. Reméljük, hogy nem lesz, nem alakul ki a helyzet, mint mondjuk Olaszországban a választások alkalmával. Ami pedig a központi bank elnökét életét kérdést szeretnék neki is föltenni. Mindenki várja a megoldást, kérdés az, hogy harmadik országból származó betétesek esetében kell megtenni az általános csökkentést, vagy enélkül. A ciprusi pénzügyi válságra kérdeznék rá, tehát ezt hogyan, tud, hogyan kívánja megoldani. Miniszter, köszönöm szépen a kérdést. Nagyon-nagyon fontos kérdés ez, mindenképpen prioritás ez a téma következő évi költségvetés szempontjából. Múlt héten kezdtük el ennek a megvitatását, a egészségügyi és a pénzügyminiszter ennek a kérdésnek az illetékese, az a terv, az az elképzelés, hogy az Európai Bizottság, az IMF és a Világbank megállapításaiból indulunk ki, ezen ö, problémákat kell megoldani. A minimál bér kérdését kell megoldani, egy minimál adókulcsot vezetünk be. Fiskális programunk értelmében egy eltartottak számára kialakított családi pótlékot is bevezetünk. Fontosnak tartom a demográfiai változásokat, nő a születési ráta jelenleg Lettországban, és ez nagyon fontos. Hogyan lehet csökkenteni a szegénységet, a társadalmi egyenlőtlenségeket, illetve hogyan lehet ugyanakkor támogatni a családokat is. Erre most kell, ezt most meg lehet oldani, hiszen plusz adódővedelmeink vannak a és komoly szakpolitikákat kell kialakítani erre, ezre, ezt majd értékelni fogja a Világbank, az IMF és az Európai Bizottság. Szerintem sikerült elérni a célkitűzéseinket olyan szinten, hogy nő, növekszik a gazdaság, a kormány elkötelezett, hogy ezeket a kérdéseket megoldja. Még nem pontosan Értettem a kérdését, hogy egy hónap múlva csökkentések lesznek, vagy nem. Bizonyára tudja, hogy lett kormány és parlament január 31-én elfogadott egy jogszabályt, arról, hogy hogyan történik majd az egyik valutára a másikra való áttérés, lesz a, a, a boltokban két hetes lesz az átérés, a postahivatalokban három és fél év a bankokban. Talán nem értette a kérdést. A központi bank elnökének tettem fel a kérdést. Ugye Ciprusról tettem fel a kérdést, Ciprust megsegíti valószínűleg a stabilitási mechanizmus, az eurozóna, stb. stb., hogy megoldjuk a pénzügyi problémát. A módszertana kérdéses, hogyan fogják a ciprusi problémát megoldani. Úgyhogy a harmadik országok betéteseit, betéteseiből kívánják ezt a pénzt beszedni, avagy máshogyan. remélem mindenki úgy véli ebben a teremben, hogy Lettország belép az eurozónába. Az a kérdésem, hogy a ciprusi problémát hogyan szeretnék önök megoldani, ők mit látnának szívesen? Um, I think you... Úgy gondolom. Arra utalt, hogy ebben a teremben mindenki tud mindent. Szerintem nem tud mindenki mindenről ebben a teremben. A helyzet rendkívül bonyolult, tudni lék. Én semmiképp sem mondanám azt, hogy egy irányba menjünk, vagy a másikba, most konkrétan. Tekintet arra, hogy nem látható be minden implikációja, kihatása azoknak a döntéseknek, amelyek a ciprusi pénzügyi helyzet nehézségeiből adódnak. Hagy kommentáljam én is, hogy ezek a folyamatok átláthatóak vagy sem. Nyilvánvaló okoknál fogva a Tupac-ben a parlament egyik vívmány, hogy legalább a bűró elnökség a program alatt rendelt országoktól kapnak bizalmas információt. Persze ez nem terjeszthető. Lépjünk azonban most tovább. A zöldek következnek, Jean-Paul Peti. Köszönöm szépen, elnök asszony. És üdvözlöm Önöket, uraim, körünkben. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Lettország ma úgy tűnik teljesíti azokat a jogi és gazdasági kritériumokat, amelyek alapján az eurozóna tagja lehet. Nagyon örülünk ennek. Tényleg, őszintén mondom, nagy siker ez számunkra is. Ugyanakkor az általános összefüggés, kontextus, amelyben ez történik, bizonyos aggályokat is felvet. Három dologra szeretnék ezzel kapcsolatban kitérni. Először is, ugye erről már részben szó esett, Általános szkepticizmus uralkodik, úgy tűnik az ön hazájában. Tehát a közvéleménykutatások erre utalnak. Hogy az emberek szkeptikusak az eurozónához való csatlakozás ügyében. Tudom, persze ez nem elszigetelt helyzet, más államokban is hasonlóan alakul a közvélemény. Azonban önök mit terveznek? Milyen módon szeretnék az embereket úgymond meggyőzni, fölrázni, bevonni a csatlakozás folyamatába a, az állampolgárokat. Tudnék, ha ez nem történik meg, és csak egy, egy szakmai szinten történnek lépések, az, az nem biztos, hogy sikeres lehet. Ennél is aggasztóbb talán, hogy úgy tűnik, bizonyos, kevés átlátható a bankrendszer az ön hazájában. A kormány úgy tűnik adócsökkentési rendszereket vezetett be, annak érdekében, hogy tőkét vonzon az országba. Ez a szakpolitika végső soron adóelkerüléshez vezethet, vagy akár pénzmosáshoz, vagy annak megnövekedéséhez. Tekintettek különösen a hatalmas szomszédjukra, ezzel kapcsolatosan milyen adóstratégiákat terveznek, hogy ezt elkerüljék. Aztán helyi való mutatott rá arra, hogy az eurozónán belüli gazdasági növekedési pályák mennyire fontosak. A gazdasági növekedés ugyanakkor lehet, hogy az önök természeti forrásainak rovására mehetnek. Gondolok itt a hatalmas erdőpusztításra, kivágásokra Lettországban, ennek hosszú távon nagyon negatív hatásai lehetnek, bár rövid távon a gazdasági növekedés irányába hathat. Ezt a három, erre a három kérdésre kérem, hogy reflektáljanak röviden, uraim. Uh, it's about uh, public opinion. Uh... A közvélemény illetően a lettek elég szkeptikusak, nem csak az euró kérdésében, mások ügyében is. Jelen pillanatban az euró bevezetével kapcsolatos kommunikáció növekvő támogatást látszik élvezni. Úgy tűnik, ha így hatunk tovább, 50-50 százalék ez két hónapon belül. Két kérdés forog fenn egyébként, egyrészt az eurozóna állapota egészében. Egyre több pozitív hír érkezik az EU EMU tagállamok irányából, úgyhogy belátható, hogy ugyanazt teszik az EMU tagállamok, mint amit Lettország tett. Tehát megszorítások, szerkezetváltás, konszolidációs lépések, költségvetési stabilitás, és a dolog a legtöbb tagállama javul a helyzet, ahogy Lettországban is történt. Ez a párhuzam tehát látható a lettek számára is. A másik szkepticizmusra okot adó kérdés az infláció helyzete volt. Nagyon sok érv hangzott el az eurozónában friss tagállamokká vált szomszédaink kapcsán. A, az észt példa, a szomszédunk Észtország példája rendkívül hasznos a közvelemény megdolgozása szempontjából. A nagyon sima áttérése az észteknek az euróra, mert Észtországot nagyra tartjuk, mint szomszédos nemzetet, és egy nagyon közeli példa. Vagy amit a finnek tettek, az is nagyon hasznos példa lehet számunkra, a közvélemény számára is. Az emberek a lettek általában a pragmatizmus ö, mellett voksolnak, ahogy tették az elmúlt két parlamenti választás során is. Ezt nagyon nehéz volt elképzelni, hogy fel lehet tartani a stabilizációs politikát a választások után is, és sikerült. Az emberek megértették e, e célok fontosságát és helyességét, és támogatást biztosítottak. Ezek szerintem jó hírek, meg jó hírek születnek az eurozónában is. Úgyhogy a helyén való szakpolitikák jót tesznek az EMU tagállamoknak is, meg az egész zónának. Tovább kell lépnünk, mondja az elnök. Ha a kérdések feltövői túl sok időt használnak fel, az öt perceikből, akkor nem nagyon lesz már idő a válaszra. A GUI részéről Nikolás Sunti szélszó. Köszönöm szépen. Elnök asszony, üdvözlöm két vendégünket. Én a görögországi baloldalt képviselem. Rubik szúr is a mi sorainkat erősíti egyébként. Az értékelésüket szeretném kérni. Én, mint mondottam, görög képviselő vagyok. Ez talán kontextusba helyezi a kérdésemet is az önök számára, amelyet a pénzügyminiszter úrnak és a bankelnök úrnak intézek. Az euróval kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy a közvélemény hogyan alakul, és mennyiben oldható meg a közvélemény által felvetett kérdések köre. Oli Rén arról beszélt, hogy az eurozónához való csatlakozás során nem az a legfontosabb, amit az állampolgárok mondanak, hanem a tények. Ez szerintem probléma. Önök reflektálnak erre? Aztán egyfajta gazdasági és politikai paradoxon érzékelhető. Az eurozónában tapasztalható válság idején nem tudom, milyen pozitív üzeneteket lehet átadni a közvéleménynek nem tudom, hogy miféle pozitív üzenet fogalmazható meg. Én csak azt tudom megosztani önökkel azt a tapasztalatot, amelyet hazámban szereztünk, Görögországban, e, és fontos megnézniük a reálgazdaság helyzetét, ezen belül a munkanélküliség állapotát, még inkább az ifjúság körében érvényesül munkanélküliséget, és a, a, azt, hogy a szegénység csapdájába egyre többen esnek, a társadalom egyre nagyobb rétegei tehát a tapasztalat az, hogy az eurozóna nem képes megoldani ezeket a problémákat. Nem is igen törekszik erre. A, ezeket inkább a, a politikai kérdéseket inkább a, miniszterel, a miniszter úrnak szímeztem. Most egy elnökről fordulok. Önök ha korábban az eurozóna tagjai lettek volna, lehet, hogy ugyanazon bajokba csúsztak volna vele, mint Görögország. Úgyhogy lehet, hogy nem is volt baj, hogy kívülálltak az eurozónán. Ez némi ellentmondást jelent talán az ön, az ön mondandójával, nem? I will be very brief. Nagyon rövid leszek. Arra utal, ha jól gondolom, hogy milyen pozitív üzenetet ö, fogalmazhatnánk meg a lett lakosság felé. Jelenleg, amikor annyi bizonytalanság van a levegőben, annyi negatív információt kap az ember mindenhonnan, gazdaságokról, 33 százaléka a lakosságnak nem tudja, hogy mit gondoljon az eurozóna kapcsán. A lett kormány és a központi bank éppen ezért nem is kezdett még kampányolásban, még csak a kérdéseket próbáljuk feltenni, megvál, megválaszolni. A lakosság lassan kezdi felfogni, hogy Lettország be fog lépni az eurozónába, de egyelőre még csak ott tartunk, hogy megpróbáljuk az embereket meggyőzni arról, hogy figyeljenek oda erre a kérdésre egyáltalán. Nyár közepére azt reméljük, hogy a lakosság többsége támogatni fogja az eurócsatlakozást, mint ahogy 2003-ban az EU csatlakozást is lassan reagálva, de végül is többségileg támogatta a lett lakosság. Szerintem ugyanez lesz az eurozónával is. Hogy lenni vagy nem lenni az eurozónán belül, ebből a szempontból két dolgot kell megkülönböztetni. A, a nagy, a kis gazdaságokat és az zárt és nyitott gazdaságokat. Mi kis és nyitott gazdaság vagyunk. 2008-2009-ben ezért bűnhődtünk, mert egyedül álltunk ott a valuta mechanizmus és a változó árfolyamok kapcsán, és mindenki azt nézte, hogy Lettország mikor fog bedőlni. Ha nagy hajó lennénk, vagy korábban csatlakoztunk volna az euróhoz, akkor ezek a spekulatív támadások nem tudtak volna ilyen erővel bírni, mert akkor Lettország képes lenne Ha képes lettünk volna 2008-ban csatlakozni, akkor ezt elkerülhettük volna. Ez tény. És könnyebben átvészeltük volna a viharokat kis hajónkban. Tehát ez volt annak a hátterében, hogy miért akar most Lettország az eurozónához csatlakozni. Többek között főleg azért, hogy kis valutánk elleni spekulációknak ne legyünk annyira kitéve. Ez biztonságot adna nekünk. Talán ennyit. Elnök. Időben vagyunk, úgyhogy most a... Kérdés, rouva puhemies, kérdés. Szaboterho úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és üdvözlöm lett vendégünket. A parlament ö, nálunk ugyan, de megszavazta az eurós csatlakozást. Sokan szkeptikusok. A letek is azt kérdezik, hogy miért olyan gyorsan kéne csatlakozni most az euróhoz. Az ellenzék ö, ezt késleltetné oldjuk, oldják meg az euróválságot, és majd aztán csatlakozunk, mondják sokan, és ebb mögött is van érthető ö, realitás és logika, nem? Nehéz megmondani, hogy végül is mikor lép be az ország, lehet, hogy ez még sok évig tart. Az a legfontosabb, hogy tavaly az eurozóna országok közül sok végül elfogadta azokat az intézkedéseket, amelyek a reformokat, amelyek révén a biztonság garantálható lesz az eurozónában, és az már is jó jelzéseket kapunk a piacoktól. Nyilván ezzel együtt több évig tarthat, míg egyes országok és Lettország is csatlakozik, de fölöslegesen várakozni és semmit sem csinálni, az sem jó megoldás. A kis és nyitott gazdaságoknak minél előbb az eurózónában van a helyük, hogy a többi országgal együtt tudjuk megoldani a problémákat. Egyébként ez a gazdaságot is hajtja az erre való felkészülés, a perspektíva. A foglalkoztatás a növekedés szempontjából is társadalmi célok szempontjából is nagyon fontos tényező az csatlakozás. Tehát nem akarunk karbatat kézzel várni addig, míg minden probléma megoldódik az eurozónában. Mi hajlandók vagyunk részt venni a probléma megoldásában is, ha már tagjai vagyunk a zónának. Elnök. Most akkor a néppárt részéről Gerinc képviselő kapszót. Köszönöm szépen. Tudjuk, hogy a válság előtt lett ország ö, nagyon eladósodott, de növekedés is volt, és aztán ez okozta, hogy lehet lehetett spekulálni. Ö, a karuszel megállt, a cégek nem voltak képesek visszafizetni az adósságaikat, és összedőlt a kártyavár. Meg tudná mondani nekünk a lett jelenlegi növekedés és a válság előtti növekedés közötti reál gazdasági különbségeket? Mi, miért állítható az, hogy most a gazdasági növekedés fenntartható? Tény, hogy a 2004 és 7 közötti növekedést Lettországban elsősorban az építőipar és a kiskereskedelem fűtötte, és túl sok adósságot ö, hagytunk magunk után. Jelenleg ö, valamennyi ipar részt vesz a növekedés generálásában. A textilipar, a nehézipar, a gépgyártás, a közlekedés, a finom ipar Tehát ö, ezért gondoljuk azt, hogy ez egy fenntarthatóbb, szélesebb alapokon nyugvó növekedés és nem 20-30 százalékos, mint a válság előtt években, irreális módon, hanem 3-4 százalékos, néha 5 százalékos, de a termelékenység növekedésével kéz a kézben járó gazdasági növekedéshez. Hey, uh, so... Köszönöm szépen, mehetünk tovább? Akkor Werner Langennek adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Görög kommunista kollégámmal szemben én örülök, hogy Lettország éveken át sikeres volt. Görögország vegyen példát Lettországtól, ne a görög kolléga akarja Lettországnak megmondani, mit csináljon. Örülök, hogy Lettország a saját helyes útját járja, ismerem én az elnök urat, és ő pontosan tudja, hogy Európa hogy működik, ezért német képviselőként örülök annak, hogy minél hamarabb, vagy valószínűleg hamar az eurozónának újabb tagállama lesz, mert az eurozónának a bajai pont azon országok miatt születtek, amelyek fenntartatlan költségvetést tartottak fönn, és Lettország nem ilyen. Lettország dicsérete mellett azért van nekem is három kritikus kérdésem. Mennyiben javult az energiafüggőség tekintetében a helyzet? Hogyan látja miniszter úr ilyen szempontból a fenntarthatóságot? Hogyan kezelik a kisebbségi problémát? És a banki szféra mennyire felkészült a technikai átállásra? képesek lesznek 2014 elejére mindent előkészíteni, ami az átálláshoz szükséges. De nagyon foglalkoztat a valamikori szovjetunbeli lakosok jelenleg állampolgárság nélkülisége Lettországban, hogy meg vannak fosztva állampolgárságuktól. Erre szeretnék öntől választ hallani. Mi lesz ezekkel az emberekkel? Az, ami az energiakérdést illeti, a balti államokra még mindig vonatkozik az, hogy a harmadik országokból származó, sőt az orosz országból származó energiától függünk. Ha megnézzük a néhány évvel ezelőtti helyzetet, akkor azt becsültük, hogy sokkal nagyobb lesz az energiaigényünk és a fogyasztásunk. Most a becslési szinten túlléptünk a, a földolgozó ipar kiterjesztésében, tehát hatékonyabbak vagyunk, ezért kevesebb energiát használunk relatíve. A balti, tengere, a balti régióban nagyon fontos az, hogy megvalósulnak a különböző energiahálózatok, összekötetés a skandináv országokkal, nagyon fontosnak tartjuk a megújuló energiaforrásokat is, Svédország után másodikok vagyunk ezen a területen, 40%-on állunk a megújuló for, erő, energiaforrásoknál, tehát nagyon-nagyon fontosnak tartom a hatékony felhasználását az energia, energiaforrásoknak. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy mennyire energiahatékonyan történik a fűtés például, és energia megtakarításra is szükség van. a régió régió szintű döntések is fontosak, megnyílik majd a balti országok energiapiaca, és mindenképpen szorosabbra kell vonni az együttműködést. Aztán persze azon is el kell gondolkodni, mi lesz az atomenergia sorsa. Kisebbségek kérdése. Hát szerintem ez igazából nem probléma most, ha megnézzük Lettország összetételét és a különböző jogokat szerintem igazából feszültségről nem beszélhetünk, nincsenek negatív fejlemények, vannak persze spekulációk, a nagy szomszédos országok megpróbálják a lett országi helyzetet megváltoztatni, de igazából ez nem probléma. Szerintem más európai régiókkal ellentétben Lettországban elég pozitív a helyzet. A banki ágazatról szólva, 75%-a a bank tulajdonosoknak külföldi, főleg skandináv bank. A bankoknak stabil volt a, a helyzete még a válság során is, és ráadásul rekapitalizáltuk őket. 15%-a a szabályok szerint a tartaléktőke és a kockázatos hitelek tiltottak, és 80-90 százalékos tőkésítési követelmények vannak. A bankok így nyereségesek és likvidek is. Tehát a, bank, a bankok felkészültek az euróra való átváltásra. Ha megkapjuk a meghívást az eurozónába való belépésre, akkor a konkrét technikai kérdéseket is, a pénzbevezetésnek technikai kérdéseit is le tudjuk vezérnyelni. Köszönöm. A Szocialista és Demokrata frakcióból Pada képviselőnek adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék szomszédainknak. Köszönjük, hogy előreléptek Magam is voltam pénzügyminiszter 2008-ban, és pontosan tudom, hogy milyen dilemmák előtt álltunk, milyen nehéz döntéseket kellett hozni akkor, és akkor is sikerült közösen többször az IMF szkepticizmusával szemben felmutatnunk egy saját utat, és megmutatni, hogy hogyan lehet kilábalni a válságból. Ez egy tanulságos történet. Gratulálok ehhez önöknek még egyszer, és köszönöm az együttműködést. Sok kérdésemet már mások föltették, és ennek meg is válaszolták. Én inkább vissza szeretnénk most utalni egy elhangzott dologra. Nagyon sokat beszéltek, beszéltünk arról, arról hogy a nem Lettországban élők betéteinek a mennyisége, volumene jelentősen nőtt a központi bank mit tesz annak érdekében, hogy az ezzel kapcsolatos kockázatokat enyhítse? Múlt héten a felügyelettel közösen erre a kérdésre írásos választ adtunk már. Megpróbáljuk azt a mitoszt, ami a lett bankok körül kialakult, egy kicsit szétoszlatni. A nem külföldiek betéteiről. Nyilván nem ez a fő primér business modell nálunk, hogy külföldiek pénzéből éljünk. Lettország történelmi értelemben 40-50 százalékos külföldi tőke betét állománya rendelkezett mindig is. A válság alatt ez csökkent, most, hogy újra nő a gazdaság, most megint vissza nőtt a 48%-os szintre. Ha össze akarjuk hasonlítani ezt bárkivel, bármivel, akkor a legfontosabb szempont az, hogy a mi bankrendszerünk a GDP-hez képest 130%-os, míg más országokban akár 300 vagy 700 fölött is van ez. Ez mutatja, hogy a mi bankrendszerünk kicsi, a ciprusi eredetű pénzek Lettországban 600 millió euróra rugnak, ami ugye nem nagy összeg. Tehát ezek a nagyságrendek. Egyébként nemrégiben ellenőriztük, hogy Ciprusból megnőtte hirtelen esetleg Lettországba a betétek volumene, de nem, nincs ilyen trend, tehát garantálhatom, hogy Lettország nem is akart ta soha a külföldiek pénzét mindenféle, mindenáron való módon vonzani, nem ez a business modell nálunk, a múlt nyáron megjelent jelentés, és amely ok októberben jött ki végül is, tartalmazza ezt, és a képviselőinknek eh, leírtuk a felmérés eredményét, vagyis azt, hogy Letország betart minden ajánlást, és nincs olyan elemző, aki azt mondaná, hogy Letország eh, nem az ajánlások alapján jár el, és túlzottan kockázatos úton járna. Köszönöm. Most pedig a néppárt nevében Gay Mitchell. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm Önöket. Mikor hallottam Lettország történetét, ugye azt mondhattuk, hogy gyakorlatban is működik, meg elméletben is, úgyhogy gratulálok a lett sikereknek. Szerintem nem tapsoltuk meg eléggé a lett sikereket és erőfeszítéseket eléggé ma reggel sem. Nagyon nagyszerű eredménye ez sem csak a lett vezetők részéről, hanem a lett nép részéről is. Úgyhogy azért ezt jegyezzük le e helyt. Egyetértek azokkal a kommentárokkal is, hogy Írországhoz hasonlóan Lettország jobban ö, sikeresebb volt belső megoldásokat találva, mint a nagyországok. Mi alkalmazkodtunk, ahogy önök is, és így hoztunk megoldásokat. Nem ak- Két kérdés. Észtország csatlakozására tekintettel, és arra, hogy Litvánia épp hogy csak lemaradt. Ha Lettország nem csatlakozna, lehet, hogy lemaradnának a vonatról, a helyre, a, a kilábalás vonatáról. Ezt elmagyarázták a, a, elég kellőképpen a lett népnek. Aztán a központi bank függetlensége, illetve a bank elnök elnökének függetlensége és a vonatkozó jogszabály változás, ez újraválaszt módosítható, vagy kőbeírt törvény? Mert hazámban ez a függetlenség abszolút sérthetetlen jog. Letországban hasonló erős jogosítványa és biztosítékai vannak ennek? Köszönöm a e két nagyon fontos kérdést. Azt mondhatom, hogy senki se kell féljen a központi bank függetlenségének kérdésében. A lett jegybanki szabályozás alapján az IMF vizsgálat azt mutatta, hogy egyik legfüggetlenebb tagállami központi bank az EKB mellett a lett ö, nemzeti bank. A jogszabályváltozás inkább egyfajta az LKB e alapszabályához való igazítását jelentette a, a megfogalmazásnak semmiképpen sem csökkentette vagy sorbította. Tehát ez a jogszabálymódosítás a, a Nemzeti Bankunk függetlenségét. A második kérdés kapcsán a miniszter úr már elágált rá, hogy nem észveszejtve rohanunk az eurozónába, nem vagyunk kétségbeesve. Ez egy normális ügymenet. 2005 óta Lettország folyamatosan jelzi, hogy a tagság felé haladunk, az a célunk, és az alapszabály szerint és az európai jogszabályok és a szerződések szerint, ha egy állam készen áll az, em, az euró tagságra, akkor csatlakoznia kell. Ez szerint járunk el, ezt tesszük, és amit a miniszterem kifejtette, nincs oka annak, hogy tovább várjunk és kívül maradjunk. Nekünk jobb, ha ben vagyunk, szívesen megosztjuk tapasztalatainkat, és szeretnénk közösen építeni Európát meg az elmúlt. Ezért csatlakozunk, szerintünk eljött az ideje. Köszönöm. Tovább léphettünk. Nem? Még Szabin, Szabin Kutas a szociális frakció részéről. Köszönöm, elnök asszony hagy gratuláljak a lett erőfeszítéseknek, és a, a, a, annak sikeréhez is szeretnék gratulálni. Még akkor is, ha vannak még nyitváló problémák, amelyek megoldandóak, biztos vagyok abban, hogy Lettország lesz a következő balti sikermodell. Én román vagyok, és mi is. Hát ha nem is ugyanazon pályán mozunk, bár nem jutottunk olyan messzire, mint önök, ám e pályán haladva nagyon érdekel az önök tapasztalata, az, hogy önök hogyan oldják meg ezeket a kérdéseket és problémákat. Kérdésem kapcsolódik ehhez. Mi volna a legfontosabb tanácsa, ajánlása egy olyan országnak, amely önök után halad a pályán, mint például a hazám, milyen módon lehet javítani az önök tapasztalata alapján, mert Romániában hasonló szkepticizmussal kell szembenéznünk. A lakosság körében nem nagy a lelkesedés az eurozónához volt csatlakozás ügyében. Nem is annyira az eurozóna problémái miatt, hanem saját várakozásai miatt. Mi volna a jó tanácsa hazám számára ugyanezen a pályán mozogva, amelyen önök előrébb járnak? Miniszterelnökünk és a svéd szakértő írt már egy könyvet erről, mármint a mi tapasztalatainkról. Ha ilyen drámai problémákkal kell szembenézzenek, ahogy mi is kellett, hogy tegyük, akkor, akkor végig kell gondoljuk, mit tehetünk a hazánkért. A különböző folyamatokat fel kell vállalni, és, és merész döntéseket kell hoznunk. Ha valaki bajban van, arra koncentrál, hogyan lábajon ki ebből a bajból, akár megerősödve. Lettországban és a balti államok összességében megértettük, hogy kis nemzetek is nagyon hatékonyak lehetnek különféle módokon, és itt a szerkezetváltás, a strukturális reformok a kulcs szó. Az előző ciklusból különböznünk kell, és ezt jól kell kommunikálnunk, ez nagyon fontos. A kormány, a társadalom, a véleményvezérek egységes kommunikációt kell folytassanak a lakosság felé. Nagyon fontos a pár, társadalmi párbeszéd, a szociális párbeszéd. Ha a szakszervezetek meg a munkaadók is megértik, hogy csak együtt tudunk kikászálódni a bajból, akkor az sikerre vihet. A strukturális reformok persze nagyon különbözőek lehetnek. Megvizsgáltunk példákat világszerte, nem csak Európában, mert az érzékelhető, hogy az Európai Unió veszít a versenyképességéből, ezért más példákat is meg kell vizsgálnunk ezeket el kell magyaráznunk, a társadalomban kommunikálni kell ezeket. Nehéz dolog ez, de a válságban sokszor könnyebb ezt meglépni, mint amikor nyugodt, stabil idők járnak, amikor csak halogatjuk a problémákat, meg elkerüljük a fájdalmas lépéseket. Van egy támogatási programunk, különféle típusú tanács sokat kaptunk az IMF-től, Világbanktól, más államoktól. Ezeket igyekeztünk kiérlelni. A fő dolog az, hogy előre kell nézni és merész döntéseket hozni, nem elszalasztani az időt. A rugalmasság kulcsfontosságú. A balti társadalmak talán ebben a legjobbak, a rugalmasságban, a gazdaság rugalmasságában, és ezt kell szerintem Európa szerte erősíteni, a rugalmasságot. És ezáltal megnyílnak más alternatívák, más opciók azonnal. Én kicsit kiegészíteném, mindenki a saját fejével gondolkozzon szerintem, ne támaszkodjanak csak Nobel-díjasokra, akik azt mondják, hogy ez az ország három hónap múlva elbukik, meg hat hónap múlva elbukik. Európában nagyon újfajta gondolatok is érzékeltők, nem lehet mindig a, csak a régi okosságokra támaszkodni. Tetszett ez a megjegyzés úgy látom többeknek. Most a néppárt részéről. Hölgyem, parancsoljon. Köszönöm. Miniszter úr, elnök, asszony, elnök urak, sok kollégával közösen én is gratulálni szeretnék önöknek ahhoz, amit a lett néppel közösen és érdekében elértek. A helyzet persze még most sem könnyű sokak számára az önök hazájában, de fantasztikus az, hogy önök a nagyválságból fenntartható növekedést tudtak produkálni. Nem is a költségvetés itt a legfontosabb, hanem az a bátorság, amelyel önök a reformokat konzekvensen végigvitték. Pedig nagyon sok érdek, csoportérdek ellene szólhat a reformoknak, és sok kormány kezét ezt gúzsba köti. Önök ezt a társadalmi párbeszédben voltak képesek levezényelni ezeket a kemény reformokat, és ez nagy politikai tett. Írországban, ahol ugyanezen küzdünk, jó, hogy van ilyen példa, hogy támogatják az önök politikáját. Ami a banki ágazatot illeti, az azzal kapcsolatos kérdéseket, annak a működését, teljesítményét, Múlt héten Drági úr a központi bank elnöke bizottságunkban jelen volt, és azt mondta el, hogy a legnagyobb gond az, hogy a likviditás nem találja meg az utat a, a reálgazdaságba. Önök ugyan még nincsenek benne az eurozónában, de érdekelne, hogy amikor a bankok profitibilitásáról, likviditásáról beszélt akkor. Ez a likviditás azt is jelenti, hogy a pénz eljut érdemben a cégekhez, a reálgazdasághoz, és kapnak önök az EIB-től és más európai ö, szervezetektől segítséget ahhoz, hogy ez így legyen? Köszönöm, hogy ön megkérdezte ezt a kérdést, mert ez egy alapvető kérdés valóban. Az európai vita nagyrészt erről szól. Az európai bankrendszerben van már likviditás, de valóban nem jut el a reálgazdaságba a pénz. Miért? Azért, mert nem még sok adóügyi probléma van, pénzügyi probléma, és még kivárnak a szereplők, még nem tudják, hogy további megszorítások lesznek, vagy adó, növelés, és ha az adókat majd növelik, akkor miért adjak én, mondja a bank, egy cégnek hitelt, amely esetleg majd becsődöl a megemelt adók miatt. Tehát amíg nem világosak a szabályok, kiszámítható a rendszer, addig a bankok rajta ülnek majd a pénzükön, és nem szívesen adják azt oda a reálgazdaságnak. Lettországban azt látjuk, hogy most beindult egy új típusú bizalom, megváltozott a bankok gondolkodása, és a háztartások ugyan, a háztartási ágazat a banki hitelező szempontjából még stagnál, de a vállalkozások ö, most már kapják a pénzt, mert helyreállt a bizalom irántuk, és kiszámítható a pálya. Kíván pótkérdést föltenni, reagálni? A másik részét a kérdésemnek még nem válaszolta meg. A befektet, beruházási bank segíti-e önöket abban, hogy a pénz eljusson a reálgazdaságba? A hitelezést valamilyen módon támogatja -e? Igen, a beruházási bank, a strukturális alapok fontos részét képezik a pénzügyi rendszernek. Nyilván eh, ahogy javul a gazdaság, úgy javul a hitelezés, ahogy javul a hitelezés, úgy javul a gazdaság, tehát ez egy pozitív visszacsatolásos folyamat, és ez beindult. Akkor már a pénzek is jönnek, hogyha a gazdaság mutat növekedési jeleket. Végső, utolsó kérdésünk pedig Wolf Krenz szájából hangzik el, az ALDE frakció képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az eurozónhoz való csatlakozás kapcsán ön az eurókötvényeket támogatja, vagyis a, az eladósodás szétkenését. Ugye Maastricht után, amikor 12 ország lépett be, de most a bizottság ugye periféria országokkal is tárgyal, és Görögországba is elküldött egy ö, ö, csoportot. Ö, az, ön, az ilyen kísérletekkel kapcsolatban ö, és a görögök bevonásával kapcsolatban mit gondol? Lettország kész arra, hogy az eurozónához csatlakozzon, és így nyilván arra is készek vagyunk, ami az eurozóna eldönt az euró kötvények kapcsán. Szerintünk a versenyképességet ez az eszköz növelhetné, és adott esetben egy válság esetén az a, a financial levél, amit mi bevezettünk a saját válságunk idején, az hosszabb távon is egy működő puffer lehet. Ha inkább most nálunk az a kérdés, hogy mit csináljunk ezzel a pénzügyi ö, sarccal. Lettországban nyitottak vagyunk arra, hogy ezt egy új alapra helyezzük, és ha szükséges, akkor ha jól menedzselt a rendszer, akkor az eurókötvényeket is támogatjuk. Az eurókötvények ezekre vonatkozó kérdés szerintem kollégám megválaszolta. Aki a gazdasági kérdésekhez ért valamelyest, az tudja, hogy az euró kötvénye kiegészítő eszközt jelentenek. Mindenki kiszámíthatja, hogy az egyes országoknak mennyit kell majd ebbe a kosárba befizetniük, és mi is azon vagyunk, hogy úgy vezessék be az eurókötvényeket, hogy ne motiválja, de, az, az országokat olyan irányba, hogy ne akarják költségvetésüket rendbeteni, tehát a feladat megmaradjon azért számukra, a saját költségvetés rendbetétenek feladata. A bizottság felkérte Lettországot abban, hogy segítsen a periférián levő országoknak saját tapasztalatával? Tehát megkérték önöket, hogy elmenjenek Görögországba, Portugáliába és elmondják tapasztalataikat? Voltak körünkből már többen, akik részt vettek ilyen tanácsadói missziókon és egyeztetéseken. Köszönöm. Ezzel akkor lezárom ebben a témában a napirendi pontot. Köszönöm lett vendégeinknek, hogy eljöttek, és mindenkinek a kérdéseket. Most az elnök közleményei következnek, aztán pedig két-három perc szünet, hogy a szavazáshoz át tudjunk majd állni. Thank you. man langweilig ist, ist es jetzt blocken. Yeah, yeah, we've got votes now as well. But... so, you know, so, so. You need to... Okay. Um... Right, the bad news is I've got to do the chair's announcements, but... Na, akkor az elnök közleményeit gyorsan le tudnám. Az EIFMD kettes szintjével kapcsolatban. Sorry, sorry. Um, right, AIFMD level 2, the deadline a határidőt a titkárság határozza meg, a képviselők is ö, elmondhatják a véleményüket ezzel kapcsolatban, az egy delegált aktust igénylő dolog. Mivel január 31-én lejárt a határidő, és senki nem ellenezte ezt, ezért az eljárási szabályzat ide vonatkozó pontja szerint még ugyan lehet módosítót benyújtani, de a titkárság amennyiben ilyen nem történik, március 19-ével ezt az eljárást lezárja. Három oldalú egyeztetéseken veszünk részt. Február 20-án a néppárt új jogi vizsgálatot és és kompetencia vizsgálatot kezdeményez. További háromoldalú egyeztetések lesznek március 6-án és 19-én. Valaki itt integet ezzel kapcsolatban? Igen, a delegált jogi aktusok kapcsán a bizottság megígérte, hogy a következő delegált aktus kapcsán ugye január végéig előjön egy javaslattal, most február vége van és továbbra sincs meg ez a szöveg. Múltkor Strasbourgban is beszéltünk erről. Kérem azt, hogy az elnök asszony írjon egy levelet a bizottságnak ebben az ügyben. Okay, we, we take note. Jó, vettük. További három oldalú egyeztetések a tőkekövetelményi irányelvről politikai egyeztetés lesz február, volt február 19-én. A prudenciális szabályok kapcsán és egyéb témák kapcsán az ír elnökség viszi tovább ezt a témát, és sürgősen szükség lenne a tanácsban kompromisszumokra, amelyet a ciprusi elnökségnek nem sikerült összehoznia. Ezekről tehát újra tárgyalás lesz. A, a kifizetésekről, a makrofinanciális prudenciáról és a pénzügyi intézetek és az IBD mediációs kompetenciáival kapcsolatban. A, néppár, a parlament azt szeretné, hogy az országonkénti jelentési eljárásban az egyes országok intézményei kapcsán megoldás szülessen. A tárgyaló munkacsoportunk azt reméli, hogy ha a következő politikai egyeztetés során február 27-én, vagyis holnap sikerül elérnünk valamit, akkor jó, ha nem, akkor viszont 10 hónapos folyamat után a plenáris elé kell vinni az ügyet. Ami az egységes felügyeleti mechanizmust illeti, háromoldal egyeztetést volt 21-én. Mélységében megvitattuk az EBA anyagot. Több cikk tekintetében eredményt értünk el. A következő forduló ma van, ma délután, és amíg megoldatlan politikai kérdésekről lesz szó, a központi bank rendelettel egyetemben. További új szabályok várhatóak. Február 14-én a koordinátorok új eljáráson kezdtek el gondolkodni. Az FTT témát az S és D frakció kapja majd meg. A horizontális állami támogatásokról szóló rendeletet a tömegközlekedési szolgálatok kapcsán a néppárt viszi majd, és a 93-as szik alkalmazását is a néppárt viszi, az unió pénzügyi jelentésekről szóló és auditingről szóló programját ugyancsak a néppárt, a nem banki típusú pénzintézetek témáját az ECR, az Európai Központi Bank 2012-es jelentését a Szocialista Demokrata Frakció, a 2012-es jelentést az ALDE, az Európai Beruházási Bankról szóló véleményt az SZND frakció, a 2014-es költségvetés véleményét a Zöldek, a nemek közötti egyensúlyt és a tőzsde témát az ALDE. Február 5-én megvolt a lett eurozónához való csatlakozásról szóló első vita és döntés, és a tagállamokat is érintő delegált aktusok témáját pedig majd én az elnök visszem és megpróbálok konszenzust elérni ebben a témában. Akkor most tovább lépünk a szavazásra. First vote is the agenda. Először az ötös napi rendi pont következik. Itt átülnek a kollégák mellettem. Tudnak itt segíteni. Áfa témájáról fogunk először beszélni. Gálperc jelentés. Mindenki felkészült. Megszámolom, hogy van-e itt elég aldetag. Igen, akkor nekem nem kell szavazni. A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Preambulum bekezdések 1-es, 9-es módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Blokkban egyben szavazhatunk a többiről 12-13-tól 16-ig egészen, nem mégsem, jó, akkor 12-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 14 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Egyes mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk. GP úton fogunk szavazni a teljes szövegről, módosított formájában, hogyha mindenkinek megvan a kártyája. Nyissuk meg a szavazást. Yeah, we, we're, just, we're just having a panic here, right? Kis zűrzavar állt elő, még valakinek szavazni kell. Lezárom a szavazást, mindenki szavazott, 40-en szavaztak mellette, egy tartózkodással. Most pedig a teljes jogszabályalkotási javaslatról szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Four more buttons to be pressed. Még négy embernek kell szavazni. 43-an szavaztak mellette, senki sincs ellene, nem volt tartózkodás. Gratulálunk a jelentéstevőnek, az előadónak. Right, uh, we've completed our... Jó, akkor szépen átült mindenki, gond van? gond van? Igen. Elnök, úr, elnök asszony, egy kérdésem lenne még. A végleges szavazásban egy szavazást hozzászámolta, mert nem, nem, tud, nem működött a gépe a, a, a szövegről szóló szavazásnál. Tehát akkor 44, igaz? Right. Jó. Jó, akkor ezt meg fogjuk oldani. Az első szavazátról van szó? Jó, megoldjuk. Következik megfelelő biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje. Van egy szóbeli módosítónk a jelentéstevőtől. Az egyes nél mellette, szóbeli mellett, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Tehát az egyes módosító okafogyott lett, le, le, egyes bekezdés eredeti mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Kettes módosító két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók. Második rész mellette, ellene tartózkodók. Ezt elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük. A második részről megnyitom a szavazást. Na most egy néppártival több szavazat érkezett. Egy néppárti képviselő kérem vegye ki a kártyáját. Jó, lezárom a szavazást. 18-an szavaztak mellette, 24-en ellene, tehát tényleg elutasítottuk hármas módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, a kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Szóbeli módosító a kettes A bekezdéshez, ugye? Hát azért szavazunk rá mellette, ki van ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Most mi következik? Tízes módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, 11-es mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, 13 mellette ellene, e, ellene tartózkodok, elutasítottuk, 14-es mellette ellene tartózkodok, elutasítottuk, 15-ös mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, 16-os mellette 16-os mellett ki van ellene tartózkodók, elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük, 19-esről szavazunk. Kicsit máshol emelkedtek a kezek. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, elutasítottuk 19-24 arányban. 20-as következik mellette. Ellene tartózkodok. 20-ast ellenőrizzük. voted. Mindenki szavazott? egy néppártival több volt, de hát 24-16 a varány, úgyhogy végül teljesen mindegy, elfogadtuk. B kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 29 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 30, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 31-es, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 32, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 33, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk szóbeli módosító a kettes részről mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Következik a hetes bekezdés eredeti szöveg. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 343-as mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük, 43-asról szavazunk. Okay. Right, we've one more to add on in favour because Provence hasn't got a card. I'm closing the. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 25-18 arányban. Um, 44 in favor. 44 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Paragraph 10 compromise E in two parts. Erről két részből szavazunk. Első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 51 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. F kompromisszum, itt van egy szobeli módosítás is, Ludwigsen képviselőtől, ezzel együtt, igen, ezzel együtt, tehát szobori módosított formájában mellette, Jó, akkor szavazunk külön a szóbeli módosítóról. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók. Ezt elfogadottuk, úgyhogy ezzel együtt szavazunk. Most a teljes kompromisszorról szavazunk, tehát szóbeli módosított formájában mellette ki van, ellene tartózkodók, elfogadtuk. G kompromisszum. G kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. H kompromisszum. Két részben szavazunk róla. Első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 69-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk i kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 77-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. J kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 84-es mellette, 84-esről mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. K kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Szóbeli módosító a jelentéstevőtől 17-es bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 91-es nem, nem, ez okafogyottá vált. Ugye? És akkor 18-as bekezdés elkompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 94-es mellette ellene tartózkodok. Ezt elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük a 94-est. This is a check on 94 plus. 94-est ellenőrizzük mostnak még van egy plusz szavazata, ugye? Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 25-19 arányban. Igen is, elfogadtuk. Szóbeli módosítás a 19-es bekezdés mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 96 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk 97, mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk 98, mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk M kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk N kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk 105 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Szóbeli módosító Thomas Mann részéről a 21-es bekezdéshez mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 106 okafogyott ó kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Szóbeli módosító jelentéstevőtől mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Következik a 23-as bekezdés eredeti mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 24-es bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. P kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, szóbeli módosítás a 26-os bekezdéshez mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, jön a 26-os bekezdés 116-os mellette ellene, ellene tartózkodok, elfogad, elutasítottuk, mellette ellene elfogadtuk, az eredetit 28-as bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 117-es mellette ellene tartózkodók. Talán elfogadtuk, de ezt ellenőrizni kéne. 117-esről szavazunk. And plus one for Pavanche. Meg még, a, még Pervans szavazatát is számítjuk, egyel több a néppárti egyel több a néppárti szavazat, jó lezárom a szavazást, elutasítottuk, mert még pervansal is csak 22-23 lesz az arány, úgyhogy elutasítottuk. Eredeti szöveg a 29-es bekezdésben mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 118 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 119-es mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk. Eredeti szöveg 30-as bekezdés mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 120-as mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 121 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 122 erről nem kell szavazni. Eredeti szöveg, gondolom erről kell, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 123-as mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 124 mellette ellene tartózkodok. elfogadtuk, Q kompromisszum mellette ellene tartózkodok. elfogadtuk, 127 mellette ellene tartózkodok. ezt talán ellenőrizzük, tehát a 127-esről szavazunk. Has everybody voted? Mindenki szavazott, elfogadtuk, 25-19 arányba, szobeli módosítás a 34-es bekezdéshez mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Jön a 35-ös, erkompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 36-os bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 131-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 132-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 133-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 134 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 135-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Teljes szövegről szavaztunk, módosított formájában megnyitom a szavazást one extra from Még számítjuk Pervans plusz szavazatát és támogató szavazatát. Lezárom a szavazást. 42 plusz szavazat, egy ellenszavazat nem volt. Tartózkodás. Gratulálunk az előadónak, jelentéstevőnek. Most pedig rátérünk a hetes napi rendi pontra a 2011-es mentesítésére az Európai Bankhatóságnak Werner Langen jelentése megszavazására egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tizenkettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette, visszavonták 14-es mellette ellene tartózkodás, 10-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, 11-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, 5-ös mellette, pontosabban két részben, első rész mellett, mivel a 11-est elfogadtuk, ezért az ötös első részéről nem kell szavaznunk, csak az ötös második részéről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás. Nem kell a 14-esről szavazni? 15-ösről sem. Akkor az egész szövegről záró szavazás, megnyitom a szavazást. For the vote. No, okay. Még a záró szavazás előtt kéri a szót? Uh, yeah. Any more? One too many EPP. I know you want to vote. Már megint több a néppártiak száma. Valaki húzza ki. Lezárom a szavazást. 42-en szavaztak, 41-en támogatják, egy személy tartózkodott. Werner kíván szólni, parancsolj Werner. Nem, nem akar szólni. Jó, akkor a következő témáról. Kérdezsz szót, vagy nem? Csak integettél azért, gondoltam. az Európai Értékpapír és Piaci Hatóság mentesítéséről egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ha négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos nyelvi jellegű eredeti szöveg mellette a tartózkodás elfogadtuk. Hatos bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. tizenegyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kilences mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a négyesnek csak a második részéről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az egész szövegről szavazunk, módosított állapotáról a szövegnek. Lezárom a szavazást. 42-1 tartózkodás mellett senki nem ellenezte ugyanolyan arányban, mint az előzőt elfogadtuk. A harmadik ilyen mentesítás első módosító mellette a tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette a tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette a tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette a tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette Against. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes eredeti szöveg mellette ellen tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellen tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Eredeti szöveg a hetes kapcsán mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 12-es visszavonták, 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadó, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es második része mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Záró szavazás következik az egész szövegről. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 44-en szavaztak, 43 igen, egy tartózkodás mellett elfogadtuk nagy többséggel. Köszönöm. Okay, let's, let's carry... Akkor haladjunk tovább. Tízes napi rendi pont. Az EU bankszektor szerkezeti reformja címmel. Saját kezdeményezésű jelentés ez. Lekenen jelentéshez kapcsolódik hogy készen álljunk az Európai Bizottság, ha előáll időben a saját javaslatával. Arlin az előadó, meg is adom neki a szót minden további nélkül. Köszönöm szépen. Az árnyékradókkal és a szakbizottsággal egyetemben valószínűleg érdekes és előretekintő, jövőretekintő anyag lesz ez, talán kicsit másképp járunk el, mint a javaslatok által jelölt út. Nem akarok most résztekbe bocsátkozni a, a magas szintű munkacsoport által benyújtott javaslatok közül, csak az alapvetőeket vetném fel. A cél ugye az volt, hogy a bankszektor szerkezeti reformját megvizsgáljuk, milyen válaszokat kell adnunk a válságra, és kimerítő konzultációk meg tudományos háttérkutatás után egy a magas szintű munkacsoport egy javaslatot tett az asztalra, az EU szintű megvalósításra javasolva. Ez van csak egy eleme annak a mozaiknak, amely a bankszektort alakítja át, hogy a bázelli, illetve egyéb EU reformokat kiegészítse, megerősítse, és persze a tagállami kormányok szabályozási reformjait kiegészítse. Tehát illeszkedik ebbe a képbe, mint egy mozaik elem. A kötelező szétválasztása a, a hitelintézeti, illetve a, a lakossági banki tevékenységnek kötelező jogi ö, ö, meghatározása a letéti banki műveleteknek, aztán a banki ö, tevékenység arányainak meghatározása, a pénzügyi stabilitás szempontjából jelentős elemeket kiemelve, aztán van egy egyéb tevékenység szétválasztás, a Recovery és Resolution Plan tekintetében, hogy ezek hitelesek legyenek, a Nemzeti Felügyeleti Hatóság ha kell, külön kell választathassa ezeket a műveleteket. Akkor a Bélin eszköz megoldási eszközként való alkalmazása is megengedett a a tőke a követelmények, különösen az ingatlan jellegű hitel kihelyezés tekintetében magasabbra tehető, egy bizonyos kereskedelmi tehát papírügyletek, illetve az ingatlan hitelezés tekintetében. És végül nagyon fontos, hogy a bankok irányítása és ellenőrzése megerősödik. Tehát irányítási erősítés, a, a igazgató tanács megerősítése, a kockázat elemzés, kompenzációs rendszerek, kockázati elemek nyilvánossá tétele, egyes büntetési, szankciós elemek bevezetése is ide tartozik ebbe a csomagba. Ahogy tudják kollégáim, a a munkacsoport két munkamódszert gondolt végig a, a kitűzött eredmény elérésére. Egyrészt a kiegészítő nem kockázati jellegű tőkekövetelmények növelése, a felügyeleti hatóság jóvágyásának függvényében lehetne a reform főeszköz. Egy második módszert szerint viszont a befektetési és lakossági banki tevékenység szétválasztása lenne az út. A közhitelesség helyreállítása érdekében hogy ne az, az adófizetők fizessék meg az ágazat reformját, teszi kötelezővé szükséges ezeket a lépéseket. Fontos elindítsuk a közvitát ezen a területen, azt is várom, mit mondanak majd képviselőtársaim, meg az árnyék előadók. Ugye feltört a kérdés, miért van szükség szerkezetváltásra? Ez a fő kérdés, amire válaszolnunk kell első körben. Öt évvel folyik a pénzügyi válság, a gazdaság még mindig nem állt talpra az Európai Unióban, az állampolgárok még mindig megszenvedik, az alacsony gazdasági növekedés, az alacsony munkavállalási szintek problémáit, kb. 1,6 trillió euróra rúg a, a válság ö, költsége, a bankok kimentésének költségét tartozik, ez hatalmas terhet az fizetők vállára, rendkívül bonyolult kevés átlátható rendszerben működik, működött mindez. Ezekre a problémákra persze már korábban is adtunk jogalkotói lépéseket, a tőke követelményi jogszabályok révén, és egyéb lépések révén. Ugyanakkor még mindig mentünk ki bankokat. Ez év elején Hollandia a legnagyobb, negyedik legnagyobb bankot tők is tette fel, az, el, az elnökasszony rászól az előadó asszonyra, hogy lassabban beszéljem. Ez 3,7 milliárd euróba került a holland kormánynak, és ezáltal a költségvetési hiány 2013-ban a 3%-os szabályt megsértette fölémet. Egészében tehát mondhatjuk, hogy ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint korábban, hogy a költségvetés, azaz az adófizetők fizetik meg a bank konszolidációt. Ez a hitelesség rovására megy, továbbra is alacsony a, a bankok hitelessége, ez a növekedés gátja lehet. A bizottság a scoreboardjában jelezte, hogy az EU bankágazatban helyezett, vagy vetett hitelesség történelmi mélyponton van továbbra is. Hazámban is egy fogyasztói érdekvédelmi csoport szerint a pénzügyi ágazatba vetett fogyasztói hitelesség nagyon ijesztő. 71%-a válaszadóknak azt mondta, hogy szerintük a bankok nem tanultak a válság tanulságaiból. Szeptemberben ez csak 61% volt, tehát tovább nőtt a válaszadók aránya csak 7%-a választhatóknak mondta azt, hogy bízik a van, hogy védik az ő érdekeit, csak 6% gondolta úgy, hogy a bankvezetők etikusan járnak el és vezetik a bankokat, és nagyon sokan úgy vélték, hogy azok 71% úgy gondolta, hogy ha szabályokat, a szakmai szabályokat vétenek, az orvosokat elbocsátják, míg csak 10% gondolta úgy, hogy bankárokkal is ugyanezt történik hasonló esetben. Tehát a banki rendszer nagyon széttartó, sokféle Európában. Ennek ellenére egy nagyon világos minimum rendszert kell felállítani, amelyet a jelentés révén is igyekszünk elérni stabil és a a kiáró banki rendszert kell felállítanunk, ahol a bankranok, tehát a, a, a bankpárnikok lehetősége minimális, a betétes párnik esete, ahol a veszteségek csökkenthetők, ahol a források kihelyezése, ahol visszaélések is csökkennek, és ahol a banki ágazat a gazdaságot segíti, ahol a bank kockázatvállalási hajlandóságát csökkent, követjük, és a banki és árnyékbanki rendszerek ellen fellépünk, illetve nem engedjük meg, hogy a bank túl nagy legyen ahhoz, hogy elbukhasson. A tagállami kormányok is benyújtottak szerkezetváltási ajánlásokat Franciaországban, például a banki tevékenysége vonatkozó szabályozás, ilyen Németországban a banki törvény, Nagy-Britanniában pedig a, egy független reformjelentés született. Ezek más és más módszertant alkalmaznak a tevékenység szétválasztásban, és persze egy az Islámokban van a blokker szabály. A vonatkozó közvita és annak a sajtóban visszhangja a koncentráció jelenséggel foglalkozik, illetve a strukturális szétválasztása a tevékenységnek, a lakossági és a befektetési tevékenység között. Foglalko ezzel foglalkozik leginkább a közvélemény, azonban foglalkoznunk kellene a szélesebb körű reformkérdésekkel is a közvitában. Tehát nem csak arról kellene szólni a közvita, hogy a nagy kockázatvállalást csökkentsük, és a bankok elbukását, és a, a válság terjedését megakadályozzuk, hanem a szabadság fő feladata az, hogy egy stabilabb bankrendszer létrehozására tegyen javaslatot. Mit akarunk, mit várunk a bankrendszertől, ezt kell meghatározni, és milyen szerkezetre van szükség ezen célok eléréséhez. Stabilabb, versenyképesebb alapot kell teremteni az EU-s bankoknak, amelyek a többet jövőbeli megrázkodásoknak jobban ellen tudnak állni, és ne a költségvetésből finanszírozzuk a bankokat. Ugyanakkor hatékony, eredményes bankrendszerre van szükség, amely olyan banki szolgáltatásokat nyújt, amely megfelelő, a letéteket megfelelően kezeli, a, a be, be, megtakarításokat képes a, a, vissza, a gazdaságba visszatenni, és a reálgazdaság növekedését szolgálja, amely végsősorban a pénzügyi stabilitás az Európa hozzá, nem csak Európában, hanem globálisan is. Ha ezt a sokat a tevékenység szétválása sokat vitatott kérdésvel foglalkozunk a befektetési és lakossági banki műveletek között. Sor kérdés vetődik fel. Vajon teljes körül legyen a szétválás? Tiltsuk-e, hogy ugyanaz a bankcsoport ugyanazt a tevékenységet végezze? Vajon egy egyszerű ringfencing révén választjuk ezt szét? azaz külön entitások, külön vállalatok kell, hogy végezzék ezeket a műveleteket. A szerkezeti szétválasztásnak különféle modelljei léteznek. Franciaországban, Németországban, Nagy-Britanniában és Egyesült Államokban vannak erre állami keretek. Ám a legfontosabb cél szerintem, amire koncentrálnunk kell, nem csak arról szól, hogy a szerkezeti elemeket meghatározzuk a szétválasztásban a a ringfencingben, hanem az a gondolat is fontos, hogy a ringfencing célja az, hogy megvédjük és elszigeteljük azokat a banki szolgáltatásokat, amelyek kulcsfontosságúak az ügyfelek és a gazdaság szempontjából. Hogy ezek a tevékenységek ne legyenek kockázattárgyai, ne fenyegessék olyan kockázatok, amelyek egyébként nem függenek össze a reálgazdaság igényeivel. Tehát a banki bukások esetén ezek a tevékenységek fenntarthatóak legyenek kormányzati vagy költségvetési beavatkozás révén, nélkül. Úgy, úgy gondolom, hogy itt egyfajta kulturális változást kell létrehozni. Ezen strukturális javaslatoknak az lenne az igazi tesztje, hogy mindez megváltoztatja a mögött álló kultúrát. A beruházási kultúrát, az, hogy van-e olyan kereskedelmi ö, banki tevékenység, ahol, amely nem teljesen, ahol nem teljesen tiszták a fogad, a folyamatok. Azt gondolom tehát, hogy ez megváltozó. Hogyha kockázatos portfóliókat, portfóliókkal kereskedünk, az nem feltétlenül tesz jót persze a, a, a klienseknek. Nézzük a kompenzáció kérdését. Azt gondolom, hogy a rövid határidő kérdésével mindenképpen foglalkoztani a válság előtt. A nagy bónuszokról beszéltünk, nagyon komoly ösztönző volt. Úgy gondolom, hogy itt a CDR 3 és a CDR 4-es javaslatra kell építeni a, nekünk is és a kormányoknak is, illetve meg kell azt nézni, hogy milyen hosszú távú eltolódásokra teszünk javaslatot, ami természetesen a hitelciklust is befolyásolja. Nézzük a hiteleket. Nagyon fontosnak tartom, hogy a, az új vállalkozásoknak, új vállalkozások hitelhez nyussanak, tehát a vállalkozásoknak a hitel folyosítást meg kell könnyíteni, és ez a növekedést is elősegíti. Meg kell vizsgálni azt is, hogy mi a helyzet a versennyel. Az elmúlt tíz évben, tehát 2010-ben például nem, volt, nem, nem születtek új bankok, a, azt szeretnék a fogyasztók, hogy gyorsan tudják megváltoztatni a számlájukat, akár a bankjukat, tehát megfelelő rugalmas rendszer kell, új technológiákkal is föl kell ruházni a, a bankokat, hogy legyen peer-to-peer -peer banki szolgáltatás. Az európai banki szektor rendkívül koncentrált. 14 banki csoport van Európában, ezek globális szempontból is nagyon fontosak. És a 27 tagállamnak, a 27 tagállam GDP-jének rendkívül nagy részét teszik ki a bankok 50%-a. Nos, mindenképpen fontosnak tartom azt, hogy hatékony, és hatékony legyen a, a versenyhelyzet, és ez hozzájárul természetesen ahhoz is, hogy megfelelően működjenek a banki szektor is. barátabb banki szerkezetet kell kialakítani, peer to -peer lending, például megtakarítási rendszerekre, takarékszövetkezetek. Azt hiszem, hogy a reálgazdaságnak is jót tesz ez, hiszen csökkenti a banki szolgáltatások árát a portabilitás kérdése is előtérbe helyezendő, így könnyebben tudnak a fogyasztók bankot cserélni, és ez jót tesz a piacnak is, ez mindenképpen a banki megmentési csomag előnyére is szolgál. Még egy dolgot lezárásként, ez egy újdonság az Egyesült Királyságban, a Handelsbanken, ami nem egy nagyon előkelő banknév, Viszont ez a leggyorsabban növekvő, növekedő, terjeszkedő bank az Egyesült Királyságban alapszolgáltatásai vannak, jelzálók, kölcsön, stb. stb. Hetente nyit egy új bankfiókot, nincsenek bónuszok, nincsenek kereskedelmi célkötőzések, nagyon jól működik a dolog. Egy, a, a profitot egy alapba helyezik el, amelyben részvényesek a, a dolgozók, és aztán ezt visszaforgatják a rendszerbe. Tehát a jól működő bankok, ahol más kultúrával dolgoznak, ezeket a bankokat is meg kell vizsgálni. Hosszú távon ez lehet a megoldás, tehát nem rövid távú, gyors megoldások ellenek, amelyek strukturális javaslattal érhetők. Nem erre van szükség, hanem hosszú távú bankkulturális változások szükségesek ezekről szeretnék majd szólni a jelentéseben. Várom az együttműködést az ennél jelentős tevőkkel. A következő héten fogom leírni a javaslataimat. Szeretem volna, hogyha friss új ötletek is fölmerülnek itt, és hát kíváncsi vagyok az árnyék jelentéstevők véleményére. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Arlene. Érdekes gondolatokat vetették föl. Az árnyék előadókat szólítom. Karin a néppárt részéről. Köszönöm. És Arlinnak is köszönöm ezt az átfogó, részletes bevezetőt, amely a Likanen jelentés fő elemeit is felsorolta, de saját gondolatokat is hozzáfűzött, amelyekről érte, érdemes eszmét cserélnünk. Ez egy nagyon fontos vita, ebben a pillanatban, mert a Likelen jelentés és a strukturális alapokról szóló szöveg kiegészítik azt a nagy jogalkotási csomagot, amely az utóbbi évek során átment rajtunk és a nemzeti parlamenteken, és amelyet talán felállítunk hamarosan. Az első megjegyzésem talán az lenne, hogy a nagy jogalkotási csomag, amelyről szó van, és amelynek a bevezetése már a küszöben áll, kapcsán el kell döntenünk, hogy milyen véleményt képviselünk, főleg a strukturális reformok kapcsán. Mi az, ami hozzáadott értéként jelentkezik ebben a jogalkotásban, és amivel mi egyet tudunk érteni? ala, nagyon szilárdnak kell lenni ennek az alapnak, hogyha azt akarjuk, hogy a bankok valóban biztonságosabbá váljanak. Tehát itt, egy, itt az a tét, hogy sikerül elérni a pénzügyi stabilitást, és egy felelősebb kockázatvállalási attitűdöt, illetve a bankközi piacnak a helyreállását, és a reálgazdaság hitelezésének fellendítését. Nyilván a bankok tőke állományának a kérdése is felmerül, de a banki modellek is versengenek egymással, a kis és nagy bankok, és a ö, nagyon különböző hátterű bankok versenye zajlik. Az univerzális bankmodell helyreállítása is fontos ebben a közegben. Ha a javaslatokat ilyen szemüveggel nézzük, akkor nagyon sürgősnek tűnik, hogy közös európai véleményt fogalmazzuk meg a strukturális reformok vonatkozásában. A Likanen jelentés, a Flikes jelentés már ugye éppen az Egyesült Királyságban is átfordítatás alatt áll a gyakorlatba, de a Likánon és Flikesz megközelítés különbözik. A Flikesz megközelítésben a kiskereskedelmi részt külön választják, és ott magasabb tőkekövetelmények vannak. A Likanen jelentés a, a képzési részt választja külön, és teszi magasabb tőkekövetelményektől függővé. Sok banknak van ugye sok országban és városban lerakat a fiókja. A két megközelítés másképp hat majd ezekre a fiókokra. Jó lenne, hogyha sikerülne a kettőt valamilyen közös, szintetizált szövegé összegyúrni, vagy legalábbis a koncepciókat. Nagyon sok kérdést felvetett Arlin, ugye Likanen azt javasolja, a tekintetben, hogy a, a tőke tulajdonos kereskedelmet hogyan definiáljuk ezzel kapcsolatban, külön válasszuk-e, jogi értelemben külön válasszuk-e, körülkerítsük-e ezt a témát. Ezek mind-mind nyitott kérdések, ezekről még magam sem tudom pontosan, hogy mit gondoljak, de nyílt vagyok a további eszmecserére, és örömmel tesztelem a különböző modelleket, gondolatilag legalábbis. Hogy rövidre fogjam a szót, még az irányításról szeretnék szólni, ugye a Bélin és a csődejárási témák kapcsán. Te megfogalmazod a kérdést, hogy a strukturális reformok megváltoztatják-e majd a bankkultúrát. Szerintem mindenképpen hozzájárulhatnak a bankkultúra megváltoztatásához, de még mindig hiányzik európai szinten a nyílt közvetlen párbeszéd az ágazattal. Uh, to improve. És az Európai Bizottságtól is várnék valami javaslatot, hogy szerintük hogyan lehetne fenntarthatóbbá, irányíthatóbbá tenni a bankágazatot. Itt egyelőre csak uh, sporadikus egyéni vélemények hangzottak el. Hollandiában erről már struktúrált vita zajlik. Nekünk is kellene valamilyen európai banki etikai kód, ha úgy tetszik. A bankok is látják, hogy ha ezen a területen nincs előrelépés, akkor a jogalkotás, amit elkezdünk, esetleg mm, sántítani fog, mert hiányzik egy lába. Tehát fenntart, a fenntarthatósághoz ezt az aspektus is végig kéne gondolni. Az ágazatot ö, is ösztönözni kell, hogy maga is legyen ambiciózus, és lépjen előre, és ne csak védekező álláspontot foglaljon el. A CRB kapcsán láttuk ezt, hogy teljesen védekező ö, módusban vannak a bankok, ez nem tesz jót a jogalkotónak sem, és a bizalom, kölcsönös bizalom szempontjából is káros. Ezek egyelőre megjegyzéseim. Nagyon várom a vitát. Itt a szakbizottságban, és persze az árnyék előadók ülésén is majd. Köszönöm. Az Alde részéről von Finsznek adok szót. Köszönöm Sharon és Arlinnak is köszönöm a szöveget gondolatilag továbbfejleszteted a szövegedet. Várjuk írásban is mindezt. Ami a célokat illeti, ugyanazt akarjuk a bank ágazat stabilitását, az adófizetők terhének enyhítését, és annak a garantálását, hogy a bank rendszer alapfeladatára, a reálgazdaság finanszírozására tudjon ö, koncentrálni. Kulturális változásra van szükség, ebben is egyetértünk. Érdekes ugyanakkor, hogyha Amerikától Európáig terjedően a célok ugyanazok is, mennyire különbözőek a megoldási javaslatok. Amerikában a pénzügyminiszter úgy gondolja, hogy mind ez a feladat a trader dolga. Nálunk más a hozzáállás. Beszéltem amerikai szakemberekkel, és abból számomra az derült ki, hogy a pop trading és a market making fogalmát teljesen másképp értelmezik, mint mi a gyakorlatban. És Ikesznek volt egy egyszeresebb, egyszerűbb javaslata a kiskereskedelmi ágazatra vonatkozóan, meg a körbekerítésre vonatkozóan. Sajnálatos azonban, hogy egyes tagállamok itt előre szaladnak, Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, ahelyett, hogy végre egységesen együtt alakítanánk ki, ízadnánk ki az új rendszert, így megint nem lesz egységes európai rendszer, hanem egy, egy csontváz csak, amelyre mindenki a saját ruháját húzza rá. A belső piacon csak akkor igazságos azonban a verseny, hogyha ezt így csináljuk. Likanen kollégának a market making kivételére is volt javaslata. A többi banki tevékenységet hagyná csak meg a bankoknak. A gyakorlatban ezt meg kéne még vizsgálni, hogy a banki ágazat, és nem csak az univerzális bankok, hanem más bankok szakemberei erre mit mondanak? Egyelőre eléggé szkeptikusak, de jónak találom azt, hogy hogy igyekszik ezekre a kérdésekre válaszolni, és nagyon részletesen kitér rájuk. Az SMS kapcsán lát, láttuk, és te is említettél egy holland bankot, hogy rövid távon az adófizető helyzetét kell biztosítani, mert ha egy bank megint megrendül, akkor általában még mindig az a valóság, hogy az adófizetőt vel fizettetik meg a bank csődjét, tehát ezt egy kicsit ki, ki kéne, out kéne szorszolni, ha szabad így mondani. Engem az érdekel, hogy a Nikanen javaslat mi lesz. Ugye azt mondja, hogy egy saját kezdeményező jelentésben mondjuk el a véleményünket, miközben a bizottság még a nyár előtt egy jogalkotási javaslattal is elő fog állni. És akkor még nem beszéltünk a crisis management témáról. Tehát több fórumon zajlik párhuzamosan a gondolkodás, és nem tudom, hogy ezeknek az eredményeit hogyan sikerül majd egybefogni egységes keretben. Nyitott kérdés továbbá számomra még. Likanen, ich kann nicht das Risiko... BD eszközök kapcsán hogyan csökkenthető a kockázat. Hogyha az egyik bank megvásárolja a másik bank kockázatát, azzal a kockázat maga nem vészel, legfeljebb az egyik bankról tevődik át a másikra. Ez szerintem még nem orvosolja a problémát. Ha a nyugdíjkasszák és biztosítási kasszák kapcsán ugyanerről beszélünk, akkor végül is, bár kitérővel, de továbbra is az adófizetővel fizetetik meg, vagy a nyugdíjassal a bank bedőlését. Tehát itt még nem látom az ideális megoldást. Az ilyen eszközökre külső tulajdonos kéne keresni. Ami pedig az irányítást illeti, egyetértek azzal, amit te mondtál, Arlin, meg az előttem szólóval is, Karinna. Sajnálatos, hogy az ágazat védekezik, és önmagától nagyon nehezen mozdul, javasol dolgokat, vagy legalább ö, reagál a, a egyébként okos javaslatokra. Ö, pedig hát be kell látniuk, hogy a jövőben nekik is jobban kéne űzni a bizniszt, ö, és ha defenzívek maradnak, akkor a status quo marad meg. Lehet, hogy ez emberi szempontból érthető, mert senki nem szereti a változást, de alapvetően szégyen. Uh, thank you. Köszönöm. Most a zöldek jönnek. Filip. Thank you, Sharon. Köszönöm, Sharon. Úgy gondolom, ugyan közösek a céljaink. Két dolgot emelnék ki ezek közül. Az egyik, hogy a túlzott piaci erőt valamiképpen megnyírbáljuk, azaz méltányos versenyt teremtsünk a banki ágazatban. Meglep, hogy milyen kevés számú nagy intézmény élvez piaci dominanciát, ezen implicit garanciák miatt. Az első cél tehát a szerkezetváltásban az kell legyen, hogy a versenyt helyreállítsuk a piacon. Nem normális helyzet az, hogy egyes hitelintézetek a tevékenységet jobban tudják finanszírozni, jobb helyzetben mert az adófizetők által nyújtott implicit garanciát élvezik. Nem akarjuk kitenni ennek az adófizetőket eleve. Néhány érvet folyton hallok a, a, a bankároktól, meg az ő szócsöveiktől. Azt mondják, hogy az egyetemleges banki modell a legrobosztusabb. Hát meg kell mondjam, Belgiumban, ahol lakom, a, a lebukott bankok, amelyeket meg ki menteni, mind úgynevezett univerzális bankok voltak, mert ezek nem, itt nincs vízválasztó, a pénzügyi piaci tevékenységek, tehát a tipikus subprime piaci tevékenységek között, meg az okossági banki műveletek között, ezeket kimenteni őket jó részt. Tehát a szétválasztás helyén való. Nem kellett volna a Fortiszt, a Dexiát, a KBZ-t kimenteni, ha az így lett volna. És Belgium nem az egyetlen példa. Tehát nem igaz az, hogy az egyetemleges vagy univerzális bankmodell robosztusabb. Láttunk elbukni. Ilyen bankot is, meg lakossági bankot is, befektetési bankot is láttunk elbukni mindegyik potenciálisan sebezhető, ám a legfontosabb a szétválasztás. Aztán az á, a, mindig azt mondják, hogy a méretgazdaságosság az egy nagyon hasznos dolog. E, ahogy megyünk fölfelé a, a, a skálán, egy darabig ez igaz, ám aztán túl drága lesz, és akár lehetetlen a működés fenntartania egy-egy nagy óriási intézménynek, a Deutsche Bank, a Barclays példát emeltenem ide. Van egy olyan érv is, hogy az ügyfelek akarják azt, hogy egy helyen minden meglegyen, minden megvehessenek. A One Stop Shopping. Én korábban egy nagy cégnél dolgoztam, hardware, software mindent kínált ez a nagy cég, találják ki, mi történt. Egyetlen ügyfél sem akart mindent tőlünk venni, mert verseny, versenyeztetni akarták a szállítóikat. Tehát ez az érv sem helytálló. Azt is mondják a bankárok, hogyha túl kemények a szabályok, akkor az, az árnyékbank világban mennek át a műveletek. Ez lehet, hogy igaz, ám az Európai Bizottság új javaslatokat készít éppen ennek kezelésére. Arra van szükség, hogy erősen ellenőrizzük a határvonalakat az árnyékbank és az igazi bankok között. Ez egyfajta határőrizet, hogy ne fert, a fertőzés ne jöjjön át. Az, ha szóval valaki játszik a pénzével és elveszti, ám legyen, ha kockáztat, vagy akár nagy profitot kaszál be. Ez rendben van, de, de ez nem szabad, hogy átmenjen a, a tevék, banki tevékenységekre semmi módon. A struktúra az, hogy a szerkezetváltás munkahelyeket szüntet meg, ez az érv, hát attól függ, hogy érvelünk, honnan nézzük. Ha azt mondjuk a méretgazdaságosság, tehát az integrálás révén azt jelenti, hogy munkahelyek szűnnek meg, hiszen karcsúsítjuk a tevékenységet. Ha meg sokan azt mondják, hogy ha a bankokat szétszedjük, azzal szűnnek meg a munkahelyek. Hát vagy ez, vagy az. Mind a kettő nem lehet igaz, mert egymásnak ellenmondó érveket. A kisebb, ha kisebbek az intézmények szerintem inkább létrejönnek munkahelyek, mint sem megszűnének. Az az érv, hogy a piacteremtés, a gazdaság szempontjából fontos, hát senki sem mondta, hogy a piacteremtés az baj lenne, ám a piacteremtés tevékenységeit piaci áron kell elszámolni. Az nem megy, hogy egyes intézményeket rejtetten állami támogatásban részesítünk, hogy azt legalábbis garantáljuk. A, volt egy vita nemrég a, banki ágazat képviselőjével, a Deutsche Bank képviselő azt mondta, egy az egyben, egy nagy európai treasury vezetőjének, feltette a kérdést, igen, nem válasz kérve. Ön egyetért azzal, hogy az ön intézménye fizesse meg a piaci árát a pénzügyi tevékenységének, azaz olyan árat, amely nem veszi figyelembe az implicit rejtett vagy potenciális állami támogatást. Azt mondta erre az illető, nem. A Deutsche Bank vezető azt mondta, hogy nem akarom megfizetni a, a piaci árát a tevékenységem költségének. Hát ennyit. Lehet én még utolsó liberális itt a helyszínen, de azért gondoljuk végig ezeket az érveket. Arra is felhívnám a figyelmet, hogy a származék bankos piac 11-szeresre a reál gazdaság méretének. Persze fontos a hedging, a, a, de az, hogy 11-szeres legyen a gazdaságnak nál 11-szer nagyobb legyen ez a piac, az valahogy nem működik, valami nem stimmel itt. Utolsó gondolat. Az, hogy az EU megközelítés, vagy egy tagállami módszertan érvényesüljön, én támogatom a tagállamorszátant, ám különbséget kell tenni, amikor a, brit, a e, britek elkezdték a, a, a független banki commission felügyelet intézményét, akkor azt mondták, hogy semmi sem jön Brüsszelből, semmi sem történik. Aztán a bizottság belátta, hogy a szerkezetváltás fontos cél, ám a folyamat korábban indult. Amit nem értek, az az, hogy Berlin és Párizs is indul, elindult, mondjuk nagyon szerény reformokkal, miközben nagyon jól tudják, hogy útban van, valami érkezőben van EU szinten. Tehát, tehát valahogy szerintem meg kéne előzni e folyamatokat komoly javaslatokkal a szakbizottságunk révén. Az Európai Parlament egyhangú többséggel támogatta a CRB reformot, a GUE-tól a, a, a konzervatívokig. Ez kritikus fontosságú áttörés. Szerintem ezt a, hát nem trükköt, hanem ezt, a, ezt az eredményt meg lehet ismételni itt is. Mert hiszek abban, hogy nagyon széles többség ül itt, akik a banki, művelet, a banki tevékenységet a reálgazdaságot támogató egészséges üzletekként szeretnék látni. Persze megel, nagyon kemény tárgyalások lesznek, nem csak közöttünk, hanem közöttünk és a tagállamok között is. Okay, so we... Köszönöm. Az ECR és társai következnek. Szajed Kama. Örülök annak, hogy az ECR is vagyok, és társai is, ha már így lehet. Jó, köszönöm szépen. Nekem is, másoknak is az engem is és másokat minket az, hogy a Northern Rock után, vagy a Lehman Brothers után öt évvel még mindig még mindig nagyon eh, elavult volt a, a eh, banki jogalkotás, tehát az alapproblémával nem tudtunk foglalkozni, hogyha egy bank holnap eh, tönkre megy, akkor még mindig az autófizetők fogják ennek az árát megfizetni. Jó lenne tehát, hogyha a gyökerénél oldanak meg ezt a problémát. Azt hiszem, hogy a lehető legexplicitebben kell fogalmazni, tehát nem szabad, hogy az adófizetőkre terheljük egy banknak a, a tönkremenését, a szabad piacot támogatóknak azt, mond, azt mondanák, hogy a piacoknak kell működni, miért kéne ezt az adófizetőkre terhelni mások pedig azt mondják, hogy hát ott vannak a, ott vannak a gazdag bankárok, nekik kéne ezt megfizetni. Tehát tudom, hogy vannak ellentétek a különböző frakciók és politikai nézetek közül, között, de lehető legexplicitebben kell fogalmaznunk, hogy mit szabad, mit szabad megengedni a bankoknak, mit nem. Meg kell azt oldani, hogy a fogyasztók számára mindez rugalmas legyen, hogy működjenek a, a csődbe menés után és a készpénzfelvevő készülékek. Tehát minden működjön, de meg kell oldani azt, hogy mi, eh, hogyan lehet rugalmasan megoldani egy bank csődjét. Hogyha az ember a bankokkal beszél, ha különböző országokban a banki vezetőket megkérdezzük, akkor más és más választ adunk. Például egy nagy brit bank a vezetője azt mondta nekem, hogy hát nem nagyon tudnak egymással kommunikálni a bankok. A kérdés az, hogy akkor miért nem alakít ki mindegyik bank egy saját javaslatot. Mások azt mondták, hogy elnézést, de vannak olyan bankok, amelyek nem mehetnek csődbe. Hát én már elnézést kérek, de ezt nem fogadom el, mint választ. Aztán megnéztem, egy, elmentem egy nagy német bankhoz, ott azt mondták, hogy ott azt a választ kaptam, hogy nekünk jó az, hogyha az adófizetők fizetik ki a csődünket, de ezt, ezt se tudom elfogadni, nem szabad megengedni, hogy az adófizetőkre terheljük a bankcsődöt. A második kérdés a felelősség kérdés. Hogyha az igazgatók anyagi felelőssége. Úgy tűnik, hogy senki nem hajlandó azért vállalni a felelősséget, hogyha rosszul igazgatják a bankok tehát mindenképpen az igazgatók felelősségét is föl kell venni. Itt van-e esély arra, hogy ezt elérjük, avagy nem? tehát valamiféle kapcsolatot kell teremteni az igazgatók és kötvényeik között. Fontosnak tartom, hogy ők fizessék meg ennek az árat. Persze szép dolog az, hogy egy versenyképes piacon egy bank jól dolgozik, jól, műk- jól működik, a fogyasztókat is jól segíti, eh, eh, akkor kapjanak az igazgatók különböző jutalmakat, de hogyha ennek az ellenkező igaz, akkor ne kapjanak jutalmakat. A következő dolog a eh, különböző normák, a számviteli normák. Jó lenne, hogy ezeket is egységesítenék. Hogyha valaki CD-okat vagy CDS-eket szeretnének a fizetési mérlekékre rakni, bármilyen bankra is lesz szó, kereskedelmi vagy nem, legyen, de hogyha nem működőképes ez az eszköz, akkor a banknak legyen elég fedezete ahhoz, hogy ne menjen csődbe. Tehát ezt, ezt a fajta kockázatot is mindenképpen vállalni kell a banknak. Vannak olyan vannak olyan pénzügyi eszközök, amelyek 3,2 eh, trilliárd eh, nyi veszteséget termeltek. Hát erre is mindenképpen gondolni kell. Prudenciális megközelítést kell alkalmaznunk. A régi világban az ember csak akkor kockázatot, kockáztatott, hogyha ö, eh, volt fedezet. Mostanában a veszteségeket csak akkor szoktuk bevallani, hogyha azok már megvalósultak, viszont a profitot azt ö, előzetesen könyveljük el. Ez hozzájárul ahhoz, hogy az emberek nem bíznak a bankok kereskedelmi mérlegében. Így aztán azt hiszem, hogy a bankoknak ezen el kéne gondolkodni. Még egy dolog, auditálás. Hát ez egy nagyon szakmai jellegű dolog, az emberek nem is foglalkoznak vele, de azt hiszem az auditálás nem a kipipá, nem kipipáló, felad, kipipáló, nem erről, erről szól csak, hogy a statisztikát készítsünk. Az, az auditoroknak el kell tudni menni a bankokhoz, és kérdőre kell tudni őket vonni, hogy miért így vagy úgy alakult egy-egy számadat. Azt hiszem, hogyha, hogyha ö, átvizsgáljuk a bankokat, akkor ez egyfajta biztosítékot jelent mindenki számára. Az emberek azt gondolják, hogy amikor beteszik a pénzbe a bankot, akkor az, akkor az ott van a bankban. De ez nem így van, mert a bank ezt kölcsön adja valakinek, mégpedig kamattal. Szeretném, hogyha átlátható lenne a helyzet, hogy ha valaki beteszi a bankba a pénzét, akkor tudhassa, hogy ez a pénz megvan ott letétben a bankban, avagy kölcsön adták valakinek. De az embernek tudnia kell, hogy mi a, biz- mi a biztosabb, biztonságosabb, a párna alá rakni a, a megtakarított pénzt, vagy berakni a bankba. Fontosnak tartom azt, hogy ne ilyen betéti garancia, garancia szerkezetek határozzák meg az ember életét. Tehát jó lenne, hogyha korai fázisban döbbenjünk rá a problémákra, és hát tájékozódjunk a banki rendszer mikéntjéről. Egyébként pedig nagyon örülök annak, hogy együttműködhetem majd, együttműködhetek majd a jelentéstevővel, illetve az árnyék jelentéstevővel. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen. Ezzel az árnyék előadókat mind meghallgattuk. Hárman kívánnak még megszólalni. Débra Hans Peter Martin, és persze jó magam. Még valaki? Igen, pervans. És nyilván az Európai Bizottságot is röviden meghallgatjuk, hogy mit várhatunk Árlin témája kapcsán. Kicsit fogjuk rövidre a mondókánkat, mert akkor már csak 10 percünk marad. Merci Sharon. Köszönöm, Sharon, a szót, és köszönöm, hogy itt mutattál, hogy mi is a tét. Nagyon fontos dologról van szó. A bankreform az a reform, amely egyetlen reform, amely a bankunió határain túl mutató hatásokkal rendelkezik. Az amerikaiak másképp járnak el, de most úton vagyunk egy jó szabályozás felé. Nagyon fontos az is, hogy az Európai Parlament és az Európai Bizottság határozza meg a szab- szabályokat. Mert valóban vannak országok, amelyek előre szaladtak, és amelyek sajnos parciális reformokat különböző motivációkból hajtanak csak végre, vagy azért, mert a nemzeti érdekük ez, vagy pedig pont az az érdekük, hogy ne menjenek túl messzire, és ne a többiekkel együtt. Ilyen szempontból két fontos munkaterület van ezen a témán belül. Az egyik az, hogy meg kéne határozni azon tevékenységek körét, amelyek spekulatívnak minősülnek, és ezen belül most is többféle definíció van, vannak nagyon ambíciózus definíciók, amelyek gyakorlatilag azt mondják, hogy a jelenlegi banktevékenység legalább 16%-a spekulatív jellegű, a kevésbé ambiciózus definíciók, mint nálunk Franciaországban, pedig azt állítják, hogy állítólag csak 1%-a a banktevékenységnek spekulatív. Tehát óriási a különbség a számokban, a definíciók függvényében. Tehát nekünk a parlamentnek meg kéne találnunk azt a középutat, azt a keretet, amely legalább a definíció tekintetében egységes és realista. Lehet, hogy ez valami 7% körüli érték lenne. Az USA-ban nagyon korlátozott definíciót használnak, az Unió nyilván mást fog használni, de egységesen kéne. Ami a hitelezést illeti, a Likanen jelentés, a, a, jelentés kötelezettséget ír elő. Az USA-ban még tovább mennek, ők megtiltják azt, hogy a beruházási bankok külön válasszák a tevékenységeiket, egy kockázat alá kell vonni minden tevékenységüket. Ha mi azt akarjuk, hogy külön választódjanak ezek a tevékenységek, és körül ö, kerítsük ö, az alaptevékenységeket, és külön vegyük a spekulatívaknak mondatokat, és a beruházás jellegüket, akkor viszont ezt valós módon kell megvalósítani, nem csak fiktív módon. Ez három kérdést tett fel. Az első az, hogy mi ebben a bank kockázata, mert ha nincs külön választás, akkor azt látjuk, ami történt is egy konkrét esetben, hogy a, a megtakarítással rendelkező betétesekre hárul gyakorlatilag a kockázat, az utolsó dolog pedig az, hogyha nem választjuk külön ezeket a tevékenységeket, akkor viszont az állam hitel, garancia vállalása implicit módon megfogalmazódik, hiszen a spekulatív tevékenységekért is így akkor felelősséget vállal. Hans Péter Mártinnak adok szót. Köszönöm szépen. csak biztatni szeretném a kollégákat és a szakbizottságunkat arra, hogy ebben a témában merjünk előjárni az zászlóval. Ez a legfontosabb és egyben utolsó esélyünk ebben a legalkotási időszakban a választóinkkal szemben, hogy elszámoljunk arról, hogy mit tettünk bankügyben. Sokakkal ellentétben én, én én azt javasolnám, hogy ezt a témát széles körűen, ne csak a Likaren jelentésre adott válaszként fogjuk fel, hanem a saját zászlónkat kibontva fogalmazzuk azt meg. Mert ez nem csak részletkérdéseket tartalmaz, hogy a too big to fail elve most akkor ö, olyan, amivel meg kell barátkoznunk, hanem, meg hogy az árnyékbankrendszer majd akkor beindul, ha ez mindig az, akkor ugye ez nagyon sokakat érintő kérdés. Évek óta minden pénzügyi termék ellenőrzését sokan akarták, most mintha ez, ez az ambíció elhalt volna. Ezek nagyon szakmai jellegű jelentések lesznek, jogalkotást írunk ugyanakkor, és ez a saját kezdeményezés jelentés, mondom, az egyetlen és utolsó esély arra, hogy hogy alapvető politikai prioritásainkat megfogalmazzuk és érvényesítsük. Nem véletlen, hogy az a politikai frakció, amely ö, a bankok legnagyobb védelmezője ma nincs is jelen, és ö, gyakorlatilag ö, lobbisták áldozatává vált ez a frakcia, a nagybankok lobbistái nincsenek itt általuk. A UKIP-ról van szó, hogyha nem értenék a kollégák a célzást. Okay, thank you very much. I put myself on the... Köszönöm, én is feliratkoztam a listára. Óvatosan kell ehhez fogni. Nem szabad a jó dolgokat megszüntetni az USA-ban a Volker szabály, ami egy nagyon egyszerű elgondolás, nagyon bonyolultá tette, tették, sajnálatos módon nem egyértelműen lehet a jót a rossztól elkülöníteni, elkülöníteni. Az is gond, hogyha már csak, ha csak egy kicsit csúszik át a rossz oldalra a jó gondolat, azt hiszem, a 95%-kal is, fog, fennmaradó 95%-kal is foglalkozni kell. Ez vonatkozik a tőkekövetelményekre is, illetve a csődejárásra is. Ezekkel a kérdés, ezekkel a kérdésekkel foglalkozni kell, de még egyáltalán nincs konszolidált megoldás. Azt hiszem, hogy az itt a lényeg, hogy a, ahol a jó már megvan, oda ne tudjon beférkőzni a, a rossz, erre kéne odafigyelni. Hát, ezt tágabb értelemben is megvizsgálhatjuk. Volker Vickers egy szemináriumon megjelent itt, ugye ezt az Önlenon Filip és, társ, és mások szervezték. Szerintem a, mindennek a következménye az, hogy hogyha nem járunk el eleve egyszerűen, akkor nagyon bonyolultá válhat a dolog, ha nem egyszerűsítünk le mindent, akkor képtelenek vagyunk a végeredményt elérni. Még egy dolog a Bélinről. Egyetértek a kollégákkal, a beruházók nem nagyon szeretik a bail-in elképzelést. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy nagy hozammal lehet csak ezt ösztönözni, Azt hiszem, hogy egy olyan ad, eszközre van szükség, ahol nincs meg a, a, a kockázat, a tőkekockázat. Azt hiszem, az adósságba való beruházás és a tőkébe való beruházás közötti megosztottságot kell közö, kell kezelni. Ugye adó szempontból nagyon hátrányosak a, az adóságban való beruházások, hát lehet, hogy ezt a bail-innel lehet megoldani. Lehet, hogy azt mondják, azt mondják a beruházók, hogy jó, hát akkor tőkébe fogunk beruházni. Hát erre, ezeken a kérdéseken gondolkoztam én, de nagyon sok jó dolgot hallottunk még. Permas az utolsó hozzászól. Köszönöm Sharon a szót. Több megjegyzésem lenne. Először is biztatni szeretném Árlint, mert jelentése nagyon fontos. Az időrendel kapcsolatosak a megjegyzéseim, hogy külön válasszuk-e a banki tevékenységeket, szerintem nem kérdés már, mert már ezzel, ezt elkezdték. Már 2007 óta zajlik a folyamat, és ma olyan rendszer van, amelyben ö, kiderülhet, hogy parlamentünk Arlen jelentése alapján végül is azt kell, hogy mondja, hogy a kis struktúrák már kialakultak. Az Európai Parlamentnek, a fellépése járhat nem kívánt negatív hatásokkal is. Nézzük meg, hogy mi történik Franciaországban most. François Hollande, amikor még jelölt volt az államelnöki posztra, akkor még a kampánya során sokat beszélt erről. Most meg hogy az ország mégiscsak küzdködik azzal, hogy elfogadja a saját ajánlásait, és előfordulhat, hogy újra kell kezdenünk a jogalkotást több tagállamban. Tehát a betéti és a beruházási tevékenységek, vagy befektetés tevékenységek különválasztása kapcsán nagyon körültekintőnek kell lennünk, hogy arányosan akarjunk belenyúlni a bank ágazat dolgaiba, mert ez országunként más hatással jár. Ugye Írországban láttuk a, a példát erre. A betéti és a befektetési ágazat másképp érintődik egy közös szabály esetén az egyes országokban. Remélem, hogy nem keltjük azt a benyomást, hogy már ez egy eldöntött tény, hogy külön választottuk a befektetési tevékenységet. A befektetések soha nem lesznek biztosan fenntarthatóak. Egyfajta kockázatot be kell építeni a rendszerbe, Franciaországban az adóparadicsomok ügyében legalább sikerült előrelépni. Nem szabad minden oldalról nyúzni, húzni a bankokat. Szerintem a fő fókusznak az adóparadicsomok elleni harcban kéne lennie. Ott folyik el a legtöbb pénz. Arlinnak és Karinnak is igaza van, amikor azt mondják, hogy a legfontosabb emellett az, hogy a reálgazdaságba eljusson a pénz. Ennek érdekében mindent meg kell tenni. Egy kicsit akár a banki ágazat megkerülésével is közvetlenebb kapcsolatot kell kialakítani a pénz és az azt használók között. Korábban a bankoknak valóban az volt az alaptevékenysége, hogy a reálgazdaságot támogatták. Ezt meg kell őriznünk, ez a közös célunk, és persze a rendszer stabilitásának fenntartása. Ugyanakkor ne felejtsük el azt, hogy ez továbbra is kiemelt feladat, a reálgazdaság finanszírozása, tehát ezt kell inkább finomítani, jobbá tenni. A Werner Langen jelentés kapcsán láttuk, hogy a piacoknak valamilyen módon azért meg lehet a kereteket adni, csak nagyon bölcsen kell bevezetni minden új elképzelést. Sorry. Um, uh, well, I think that because we are running a little bit... Köszönöm. Nem nagyon van már időnk, de szeretnék reagálni néhány kérdésre. A bizottság felé az a kérdésem, hogy van-e határidőkről, vagy az ütemterről elképzelésük? Igen, köszönöm szépen, köszönöm, elnök asszony. A javaslatunkat nyár körül fogjuk előterjeszteni. Elnök, ugye ez a céljuk. Vajon milyen, milyen akadálya lehet ennek? Ez az én kérdésem. Válasz tehát nyár körül. Can you clarify what around means? Mit jelent ez, hogy nyár körül? Okay. Um, one thing which is which van itt újdonság is az ütemtervünkben. Ez pedig az, hogy van egy parlamenti saját kezdeményezésű jelentés. A bizottság természetesen erre nagyon odafigyel majd. Pontosan nem tudom meg, pontosabban nem tudom megmondani, hogy mit értünk nyár alatt. A leg, azt az utasítást kaptuk a legmagasabb szintre a bizottságban, hogy ezen a nyáron kell ennek megtörténnie. Elnök, jó, köszönöm. Hát mi nagyon rugalmas és szorgalmas szakbizottság vagyunk. Hát lesz egy saját kezdeményezésű jelentésünk valóban, de ettől még dolgoznia kell a bizottságnak, talán párhuzamosan is folyhatna a munka. Reagálnék tehát a kérdésekre, és aztán beszélünk az ütemtervük. Látom, hogy mennyi az idő, minden nem tudok válaszolni. Örülök, hogy ilyen kitűnő véleményeket hallottam amikor ugye jelentést ír az ember, akkor nyilván vannak határai, meg van kötve a keze, hogy pontosan milyen hosszú lehet a jelentés. Remélem, hogy a módosítások révén sikerül majd ezt a kérdést megoldani. A jövőben aztán azon is el kéne gondolkozni, hogy a saját jelen- kezdeményezés jelentéseknek tényleg ilyen rövidnek kell lenni. Jó lenne hosszú távúban gondolkodni erről. Örülök annak, hogy egyfajta kulturális változás szemszögéből vizsgáljuk ezt. Az hangzott el, hogyha megvárjuk, hogy az, hogy az ipar, a bankvilág tegyen javaslatokat, nem halljuk a hozzászólót. In English we have a phrase tehát Tehát azt gondolom, hogy lehetünk innovatívak. Tehát meg kell nézni azt, hogy milyen esélyünk vannak és milyen eredményeink lehetnek. Leginkább a szétválasztásról volt szó az imént, de ha már a kultúráról beszéltünk, az Egyesült Királyságbeli esetben, tehát az itt egyfajta kultúrák közötti szennyezésről van szó, ez nem csak ez nem csak egy ö, iparágra volt jellemző, a más fölmerült a, a kereskedelmi. Ez ö, kereskedelmi termékek esetében is, ez elterjedt az egész kereskedelmi bankrendszerben. Én abból próbálok kiindulni, hogy meg kell védeni a kiskereskedelmi bankokat, vagy kereskedelmi bankokat, nekik a feladatuk az, hogy a, kereskedelmi, a gazdasági növekedést elérjék, illetve hogy munkahelyeket teremtsenek. Egyértelmű üzenetet kell elvinnünk a polgárok felé, nincs több banki megmentés, és mindenki vállalja annak a következményeit, hogyha csődbe megy a bankja. Az Egyesült Királyságban van egy államosított bankunk, ennek 82% bankban tulajdonos a, a, a kormány. Nagyon komoly büntetéseket kellett fizetni, fizetniük a kormánynak a, a LIBOR válság alatt. A bank által befizetett pénz, amelyet büntetés formájában fizetnek be, az adófizetői pénz. George Osborne, és itt most nem szeretnék senkit sem támadni, ezt a bevételt arra használja fel, hogy az afganisztáni és iraki brit erőket, fegyveres erőket támogassa, ebből finanszírozza őket. Hát gondolkozunk el ezen, reciklálják az fizetői teherből, az fizetői pénzből büntetés formájában megérkezett, beérkezett pénzt haditevékenység, vagy illetve hát, fegyveres tevékenység támogatására. Hát szerintem egy a saját kezdeményezésű jelentésben erről is el lehet gondolkodni, a fogyasztókat ez érdekli. Hát fogyasztók ezt várják tőlünk, szeretnék, hogyha a bankok biztonságosabbak lennének, erőteljesebbek, és tennék a dolgukat. Felmerült tehát a kérdés, hogy mi a legjobb megközelítés. Norgorin feltette ezt a kérdést. Harmonizált piaci, eh, belső piaci, egységes piaci megközelítésre van-e szükség, akkor a német és a francia kormánynak el kell azt mondani, hogy sajnos tévedtek. A briteknek azt mondjuk, hogy nem ezt szeretnénk, más modellre vágyunk. Avagy azt mondjuk, hogy a brit modellt olyan blogál, blo, globális banki környezetre találták ki, amely egész egyszerűen nagyobb kockázattal dolgozik. Hogyha egy adott tagországban vannak globális bankok is, akkor ez egyfajta kockázattal jár. Tehát ezek a bankok minden országban ott vannak. Akkor az Egyesült Királyságban ugyanolyan, ugyanarra a bankra más milyen szabályok vonatkoznak, mint Németországban vagy Franciaországban. Erről is el kell gondolkodnunk, avagy a három különböző javaslatból gyúrunk egyet, legyen egy minimum feltételrendszer, amit minden tagállamnak teljesíteni kell, vagy ezen túl is lehet lépni, túl is lehet teljesíteni, de akkor megint nem a belső piaci elvárásokról szólunk. Nagyon örültem az igazgatók felelősségvállalás kérdésé felvetésének, meg kell ezt is vizsgálni, meg kell vizsgálni, mi ennek a, mi ezen problémáknak az igazi oka, aztán Sharon gondolatával kapcsolatban. Az USA az USA-ban megpróbálták a, megpróbáltak a dolgok mélyére ásni, de ennek sose lesz eredménye. Amikor nem tudjuk definiálni azt, hogy mitől akarunk, mitől akarjuk magunkat megvédeni, hát akkor egyfajta korlátot kell szabni. Azt hiszem az a gyakorlatias megközelítés, hogyha arról beszélünk, hogy ezt a banki kultúrát hogyan lehet megváltoztatni, hogyan lehet a versenyt előtérbe helyezni, hogyan tudunk védekezni, mit kell védeni, mi a helyzet a letétekkel, mi a helyzet az alapbanki szolgáltatásokkal, amik akiket mindenképpen megbízhatónak kell lenni, illetve mi a helyzet a hosszú távú megközelítéssel. Tehát mindenképpen fenntartható banki modellre van szükség. Hans Péter is elmondta, hogy ezekkel kell a saját kezdeményezés jelentésben foglalkozni, mert jogalkotási anyagokban ezt nem tudjuk megtenni. Tehát a kor- kultúrát kell megváltoztatni, mert magától az ezt nem fogja megváltoztatni. Köszönöm szépen, nézzük az ütemtervet. Lesz egy jelentéstervezet, amit én írok. Sokszor hetekig tart a fordítás, de amint kész az angol változat, akkor ezt mindenki számára eljutatom, mert úgyis mindenki érti az angolt. Aztán a szakbizottságban március 21-én tárgyaljuk meg ezt a jelentéstervezetet. remélem addigra összetudunk majd ülni az árnyék jelentéstevőkkel, hogy már ezt is gyorsan meg tudjuk változtatni. Aztán módosítók benyújtásának határideje április 15, módosítókról május 7-én elmélkedünk, és aztán május végén szavazunk itt a szakbizottságban a módosítókról, illetve jelentésről. Tehát szerintem a szakbizottságban hamarabb végezünk a munkánkkal, mint a bizottságban. Ők valószínűleg júliusra alkotják meg az ő javaslatukat. Köszönöm szépen, nagyon sok hasznos dolgot hallottam a kollégáktól, és várom a közös munkát. Remélem ez a jelentés kicsit tovább mutat a szokásosokon, egy kicsit nagyra törőbb, és hát eh, nagyon komoly kihívásaink vannak. Köszönöm, most hát ugye én vagyok az elnök, úgyhogy eh, haladjunk, haladjunk. Éves adóügyi jelentés az uniós gazdasági növekedési potenciál felszabadításának mikéntje. Gál Pelc Édikó az előadónk a néppárt részéről. Meg is adom neki a szót. Tessék, és utána jönnek az ennyi jelentéstevők. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony nagyon röviden szeretném bemutatni az idő előrehaladtára is tekintettel a jelentéstervezetemet amit képviselőtársaim már néhány hete az anyanyelvükön is megkaphattak. a feladatom az volt hogy az európai unió múlt évi azaz two thousand and twelve es évi adópolitika terén történt változásait a növekedési lehetőségek tükrében mutassam be E, a változásokról csak néhány szóban indtásként elfogadásra került és bevezetésre az ftt eleven ország körében valamint megszületett ugye two thousand and fourteen és two thousand and twenty közötti időszakra vonatkozó európai uniós adóügyi e, cselekvési program ezek e, mindenféleképpen sorvezetőként szolgálhatnak nekünk. jelentésemben ahogy a cmből is kitűnhet alapvetésként szerepelt a gazdasági növekedés fokozása amelyet a legutóbbi válság kitörése óta a szigorú fiskális előrások betartása mellett azonban egyre nehezebb minden tagállamnak elérni. mégis elmondható hogy az európai unióban az ezredforduló óta fokozottan a növekedés központi adórendszerek kidolgozására irányuló uniós tendencia figyelhető meg az egyes tagállamokban ezt azonban nézetem szerint még tovább kell fokozni annak érdekében hogy az adózás végre európa motorjaként szolgálhasson. ennek eszköze lehet az ésszerű adócsökkentés amely inkább a fogyasztást és nem a munkát terhelő adófajták bevezetésével eh, lehetne elérni annak érdekében természetesen hogy a fennmaradó többletjövedelmet fogyasztásra vagy éppen megtakartásra lehessen felhasználni. Eh, fontosnak tartom megjegyezni azt is hogy mivel tudjuk azt hogy a gazdasági növekedést alapvetően három tényező határozza meg a munkaerő a tőke és a technológiai haladás az adópolitikákat rövid közép és hosszú távon is e tényezők szerint kell kialaktani és alaktani. ezen kvül az adópolitika egy újfajta kétlépcsős modell alapján is működhetne amelynek célja a gazdaság élénktése és olyan hosszú távú kereslet létrehozása ahol az első lépés a kivitelre irányuló tevékenységek adóinak csökkentéséből a második lépés pedig a munkahelyteremtést ösztönző adókiigaztásokból állna azt is ki szeretném emelni hogy az adókulcsok növelése és az új adónemek bevezetése helyett célszerűbbnek tartom a meglévő adóalapok kiszélestését ez is generálhat többletbevételt a tagállamok számára. a tervezet egy fontos pontja mindamellett hogy tiszteletben tartja az adópolitikák tagállami hatáskörben való megvalósulását egy úgynevezett koordinált adókgyó rendszerének a bevezetése amely azt irányozná elő hogy a különböző tagállami adórendszerek összehangolása helyett úgy koordinálná azokat hogy tekintetbe venni az egyes rendszerekben a tényezők mentén végrehajtott adócsökkentéseket és adóemeléseket ezzel is jól nyomon követhetővé válna a tagállamok eltérő adópolitikája miközben teljes mértékben figyelembe venné az érintett tagállam alapvető gazdasági hátterét a rá vonatkozó alapadatokat kilátásokat a jövőre is. jelentéstervezetemben főleg technikai okok helyhiányában korlát miatt nem tudtam kitérni az adócsalás terén eh, végrehajtandó további intézkedések szükségességére azt azonban mindenképpen fontosnak tartom kiemelni esetleg majd módostók formájában ezeket be is fogom nyújtani hogy amint az oecd two thousand and twelve es évi adóprogramjában is áll mindenképpen fel kell lépni közösen a vállalatok agresszv adótervezése valamint az adóparadicsomok kijátszó magatartása ellen. az adózás átláthatósága valamint az adóelkerülés kiszűrése elengedhetetlenül szükséges mivel ezekből több milliárdos hiány keletkezik a kormányzati bevételeket pedig fenyegeti. E, ha ez ellen nem lépünk fel akkor ez a fekete gazdaság növekedéséhez és európa versenyképességének további romlásához is hozzájárulhat. tovább kell javtani a tagállamok adóbeszedési képességén is hiszen ezek hiányában képtelenek lesznek hosszú távon hozzájárulni a gazdasági problémák köztük az államadósság leküzdéséhez csökkentéséhez és ugyangy nélkülözhetetlen az is hogy a tagállamoknak tovább kell javtani közigazgatási együttműködésükön a közvetlen adózás területén. egyetértek a bizottság two thousand and twelve es decemberi cselekvési tervével ami az adócsalás és az adókikerüléshez kapcsolódik azonban elengedhetetlennek tartom hogy a bizottság mielőbb megalkossa és közzétegye az intézkedések megfelelő végrehajtása érdekében ellenőrző nyomonkövetési technikákat és az eredménytáblákat is amennyiben lehetséges. köszönöm elnök asszony első körben ennyit szerettem volna elmondani a jelentéssel kapcsolatban várom az árnyékjelentéstevőknek a kollégáknak és minden hozzászólónak a véleményét kiegésztését és javaslatait is. Köszönöm szépen az előadónak hála, és most a szociálistáknak adom meg a szót Ludvigson úr. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy meg szeretném köszönni az előadónak ezt a nagyon érdekes megközelítésű jelentés tervezetet. Azért érdekes ez, mert a az adók és a növekedés közötti kapcsolatot vizsgálja, az adópolitikának egy olyan aspektusát, amely most különös jelentőségre tesz szert, de mégsem veszik ezt sokan észre. Három alap dologról kell elgondolkodni ennek kapcsán. Szükséges-e részünkről az, hogy a nemzeti és európai erőfeszítéseket növeljük az adó csalás elleni harcban. A bizottság az utóbbi hat hónapban fontos dolgokat kezdeményezett ezen a területen. Most ezeket kéne konkrét cselekvésekbe átfordítani. Az adópolitikában nagyon fontos dolog, hogy megfelelő, hosszú távú, fenntartható növekedési feltételeket teremtsenek az adók. Minél igazságosabbak a versenyszabályok és az állami finanszírozás szabályai, annál kevésbé akarják az emberek kiátszani majd a rendszert. Ezt a tervezet is tartalmazza, ez jó. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy ezt még jobban kellene hangsúlyozni. Aztán van itt a szociális perspektíva, ez egy kicsit hiányzik számomra a jelentésből. Nem szabad olyan adórendszereket kialakítani, amelyek növelik a társadalom csoportjai közötti szakadékokat. Egyes adókról láttuk ezt, egy, a tagállamok egyre inkább a fogyasztást adóztatják. Ennek nagyon súlyos hatása van az alacsony jövedelműekre, és tovább mélyíti a társadalmi különbségeket. Az alacsony jövedelmű háztartásokra így nagyobb teher nehezedik, mint korábban. Ez így nem jó. Tehát az alacsony jövedelműekre külön szabályokat kell kitalálni vagy kivételeket kell rájuk alkalmazni. Az adórendszerek progresszivitását nem szabad aláásni, és a környezeti adók bevezetését sem szabad halogatni. Jelenleg a környezeti adók mértéke csökkenőben van éppen, ami botrányos, mert a növekedés nek egyik motorja lehetne az, hogyha az externális költségeit a környezetszennyezésnek igazságosabban osztjuk el. A hosszú távú fenntartható ökológiai fejlődéshez ez alapvető fontosságú. A zöld gazdaság fellendítése szempontjából is fontos az adók, a környezeti adók bevezetése, okos növelése. És az energia adóztatásra vonatkozó irányelvet is már el kéne fogadni. Végül pedig lehetséges többet tenni a növekedésért. Például az adó korlátok csökkentésével, amelyek a belső piacot korlátozzák adó ügyileg. Az irányelv tükrében a belső piac javítása is szükséges lépés. A társasági adó alap közelítése sem lehetetlen, hogyha jó a végrehajtás. A nemzeti adóhivatalok feladata ez, neki kéne, és képesek is lehetnek rá ezt levezényelni. Két megjegyzésem lenne a jelentés tervezettel kapcsolatban. Az úgynevezett adókígyóval kapcsolatos ö, ö, problémák a nemzeti tagállamokban ö, ügyében. Ugye az adó kígyó egy kicsit olyasmi, mint az euró bevezetése előtti árfolyam mechanizmus két ö, oldala. Ö, ha igen, akkor erről mindenképpen szót kéne még ejtenünk részletesebben. A két lépéses adóztatási modellt javasolja az előadó, ezzel reméli az export növelését és a foglalkoztatás növelését javítani. Ezt érdemesebb lenne részletesebben megvizsgálni. Köszönöm az előadónak a szöveget, kiváló kiinduló alap ez, és várom az együttműködést. Okay, uh... Köszönöm. Szalad az idő, nem tudom, a tolmácsok maradnak-e majd. Kérem mindenki, maradj, fogja rövidre. Sem azért Bátyáz úr a következő hozzászóló az Álda nevében. Köszönöm, elnök asszony. Rövid megjegyzéseim volnának. Köszönjük szépen a jelentéstevő munkáját. Jó kiindulási alap ez a további vitához. Azzal a célra, hogy javítsuk az európai vita szintjét, és hasznosabbá tegyük. Annak érdekében, hogy az adórendszerek a gazdasági növekedést szolgálják. Remélem, hogy liberális és kollégáim, és hát persze én magam is, fogunk majd beterjeszteni módosítókat, annak szükségesére, hogy reformokat kell, kell végrehajtani. Nem elég tudni a költségvetést megkurdítani, nem elég konszolidálni az államháztartást, hogyha ekközben nem hajtunk végre reformokat is. Ezért gondolom úgy, hogy persze lehet adó növelésről, beszélni. Én személy szerint az FTT-t támogatnám európai szinten, de mindenképpen a költségvetés konszolidációja előfeltétele a gazdasági helyreállásnak. Az USA-ban több éves erős Keynesi politika után egyre inkább úgy tűnik a figyelem a szakpolitika és általában a politikai gazdaságtan, úgymond, a reformok szükségességéről kezd szólni, melyek hosszú távon beindítják a növekedést. És európai országokban is láttuk annak példáját, hogy ugyan a közkérdésokat csökkentik, ám hogyha a bürokráciát nem alakítják át, hogyha monopóliumok fennmaradnak, hogyha a munkaerőpiac nem lesz rugalmasabb, akkor mindez semmit sem hoz, nem fog működni. Ez egyik érvem. A másik, hogy támogatom az adóverseny jelenségét. Ez egy nagyon liberális gondolat. Szerintem fenn kell tartanunk. Van már egy közös valutánk, az eurozónában közös pénzügypolitika és gazdaságpolitika is kezd kialakulni. A társasági adó alapját is harmonizálnunk kell, ám Szerintem az, a társasági adó mértékét nem szabad ö, ö, egyesítenünk. Ez a fajta verseny jót tesz a gazdaságoknak, és e gondolat érdekében, erősös érdekében fogunk módosítókat beterjeszteni. Szerintem az amerikai példa nagyon jó. Ott is ugyan közös monetáris politika föderális szinten, ám a fiskális vagy államadatos adóverseny nagyon fontos eleme annak, hogy az egyes tagállamok, amerikai államok, amely különbsége gazdaságot, politikát érve folytatnak, tudják kompenzálni a föderális költségvetési politika hatásait. Amerikában a munkaerőpiac és a tőkepiac harmonizált viszont, ez Európában nem áll fenn. Tehát nagyon sokkal nagyobb különbség Európában, mondjuk a Dán vagy a spanyol munkaerőpiac között sokkal nagyobb a különbség, mint amit bárhol találnánk amerikai államok között. Ez az amerikai gazdaságot sokkal hatékonyabbá teszi. Szerintem erről is kéne szólnunk. Aztán az adócsalásokról beszélve a legjobb gyakorlatokat kéne bevezetnünk a legjobban szereplő európai országok eszköztárából. Ha megnézzük a statisztikákat, azok az országok, ahol legkisebb az adócsalás, általában a legkisebb országok Európában. Azt is láthatjuk, hogy olyan államokban is kicsi az adócsalás jelensége, ahol szövetségi, federális szinten lépnek föl, tehát pontosabban Németországban, ahol szövetségi államban szedik az adót, és nem föderális szinten kisebb az azottság jelensége, és Spanyolországban is elmondható a hasonló példák regionális adóbeszedésnél. Tehát minden nagyobb az adóhatóság által lefedett, úgymond terület fizikailag, annál nagyobb az adócsalás lehetősége. Ez is meggondolandó. Jó, talán rövidre kéne ezt zárni, mert már csak öt percük van, addig engedélyezik a, a tolmácsok ezt a találkozó. Filip, igen, mint állampolgár, nézzük csak, amikor van adóverseny, akkor ki győz? Ki győz? Kinek jó ez? A nagyoknak, nagy, nagy cégeknek, liberális vagyok, és gondolom senki nem akarja, hogy a nagy cégeknek külön előnyei legyenek, mert szeretnénk, hogyha megfelelő verseny lenne, illetve az emberek között is a nagy halak számára előnyös ez nem akarunk nem, akarjuk azt, nem akarunk engedményeket tenni a kormányoknak, az államoknak, innen nem teszünk ilyen engedményeket. Azt hiszem, tehát, hogy némi nyomásra van szükség itt a rendszeren belül. Hát a verseny hozza ezt a, ezt a nyomást. Igen, én nem azt mondom, hogy itt szükség erre a nyomásra, én azt mondom, hogyha ez a határtalan verseny, ami ma van, tovább folytatódik, akkor a kicsik fognak mindent megvezni. A, a, a KKV-k mindent fizetnek, a nagy cégek pedig semmit. Két héttel ezelőtt készült egy jelentés, arra kérném a raportőrt, hogy erre is utaljon, utaljon a vállalati adóra. Itt még mindenképpen, ezzel mindenképpen foglalkozni kell, a CCTV-t is el kell fogadni. Nem egy konfekció adózásra van szükség, hanem arra, hogy jobban működjön a vállalati adózás. A zöldek ragaszkodnak ahhoz, hogy az adózás arra az is legyen a célja, hogy a környezetvédelmi externáliákat sikerüljön internáliával alakítani, ezek nem piaci áron futnak jelenleg, és remélhetőleg a bizottságot és a tanácsot ez arra ösztökéri, hogy a, környezetvédelmi adózás is odafigyel. Csak egy, mert nincs időnk. Köszönöm. Sajnos már nem sok időnk van, pontosabban nincs időnk, ezt majd a módosítókról szól a vitán, eh, még meg kell fontolnunk Szicsek úr utoljára az ECR-től. Köszönöm, elnök asszony. Ugye vége is a felszólási időmnek. Rövid leszek. Ön elnökként és az előadó asszony biztos, hogy emlékeznek arra, hogy két héttel ezelőtt egy másik szöveg kapcsán mit mondtam ugyanebben a témában. Örömmel állíthatom, hogy ez a jelentés sokkal jobb, mint az, amit két héttel, vagy hát tegnap, vitaszt, tegnap beszéltünk meg. Három része, oszlik világosan. Az első része kapcsolatban semmilyen komolyabb kifogásom nincs. Örülök a megfogalmazásoknak, a nyelvezetnek is, hogy olyan, amilyen egy olyan gazdaságfilozófiára épül ez, amelyel majdnem teljesen egyetértek. Ezzel kapcsolatban tehát nincs sok változtatási javaslatom. A második részben is nagyra értékelem azt, hogy az előadó új erőforrásokról beszél. Az előadó asszony ö, szolíd célokat tűz ki, nem keres külső forrásokat, nem akar adót növelni, ezzel teljesen egyetértek, és azzal is, hogy az adó csalással szemben hatékonyabban kéne föllépni. Inkább ezt kéne csinálni, mint új forrásokat feltárni. Ami a környezeti adókat illeti, én ezt későbbre hagynám, ennek a megvitatását, és az előadót biztatni szeretném, bár nyújtok be majd módosítókat, alapvetően egyetértek önnel, és ezek nem lesznek lényegiek, és nem lesznek olyanok, hogy megnehezítsék a munkáját. Elnök, kíván erre gyorsan reagálni még? köszönöm szépen elnök asszony nagyon nagyon röviden eh, szeretnék reagálni kihasználva hogy a eh, tolmácsok még itt vannak. először is köszönöm mindenkinek az észrevételét és javaslatát. Eh, ami itt kiderült a eh, visszajelzésekből ugyanezzel a problémával szembesültem amikor a riportot késztettem hiszen ennek nagyon sok megközeltése van léphetünk be rögtön a nagyszobába az előszobát kihagyhatjuk vagy vehetünk lépésenként eh, a házba az előszobával kezdve. az én problémám az volt hogy eddig nagyon nagyokat álmodtunk amiből kevés valósult meg én azt az utat szeretném most eh, járni és ehhez kérem a eh, shadow raportőröknek a támogatását is hogy határozott lépéseket tudjunk tenni a jövőbe de kis lépéseket amiket be is tudunk vezetni és eh, együtt tudnak a tagállamok alkalmazni. ezért van az és köszönöm az észrevételt hogy érdekes a megközeltése ennek a riportnak. vannak olyan dolgok amiket alapnak tekintettem a riportnak az elkésztésekor és vannak olyanok amikben nyitott vagyok és nagyon örülök a, véleményeknek is. E, nem mindenben tudom osztani természetesen az árnyékjelentéstevőknek a véleményét én azt gondolom hogy ezt a különböző meetingeken majd meg fogjuk beszélni ezeket a javaslatokat. szeretném kifejteni az adókgyónak a rendszerét is mint egy fontos lépést én azt gondolom a közeljövő tekintetében. kész vagyok arra hogy szociális perspektvát tegyünk be a jelentésbe ugyanakkor nem szeretném az adózás kérdését szociális adózási kérdéssé tenni ezért én fontosnak tartom ezeknek a részeknek az elkülöntését különtését. kétszer tettem be és kétszer vettem ki a környezetvédelmi adónak a kérdését a jelentésből betettem mert fontos ugyanakkor úgy éreztem hogy nem ebbe a jelentésbe kell kifejteni ezt az adócsalást is betettem és az adóelkerülést is terjedelmi korlátok miatt ki kellett venni ezt a részt mint emltette eh, képviselő úr egy másik jelentés eh, konkrétan eh, foglalkozott ezzel a kérdéssel. adóverseny ki győz ki nem győz ez egy nagy teoretikus elméleti megközeltés és kérdés nem gondolom hogy ebben a jelentésben erre válaszolni tudunk és meg tudjuk oldani ezeket a kérdéseket. összességében köszönöm még egyszer mindenkinek az észrevételét és szeretném jelezni hogy a, módostók leadási határideje március five e én magam is fogok módostókkal élni mert sok mindent nem tudtam beletenni eredetileg a jelentésbe és március twelve én ha a shadow raportőröknek megfelelő eh, szeretnék tartani egy eh, első körös megbeszélést strasbourgban two és three óra között a pontos helysznt majd megküldöm még mailben a 5 Jó, akkor március 5-én vizsgáljuk meg eh, a jelentéstervezőt aztán április elején a módostások és április 24-én fogjuk ezt a, eh, erről a kérdésről szavazni, májusban kerül plenáris elé. Gondolom Strasbourgban találkozik majd az egyik lehetőstevőkből. Egyéb kérdés nincs, következő ülésünk Strasbourgban lesz, március 11-én, este 7-kor. Köszönöm. Mindenkinek kellemes délután.